van. Buon pomeriggio a tutti. Üdvözlöm mindannyiukat, és elsősorban arról szeretném tájékoztatni a résztvevőket a szakbizottsági ülésünkön, hogy az egész ülés követhető az interneten. Van-e ellenvetés a napi rendel kapcsolatban, a napi rend tervezettel kapcsolatban? Akkor volna egy-két néppárti bejelentés. Az AFKO vélemény jelentés készítőjeként a tagállami témában Paolo Ranger lenne, aztán a néppárt még javasolja Vince Lórántot a 122 per 7-es rendelet témájában, a szocialisták Vladimir Cimoszevicet, a AFET INTA közös jelentésével kapcsolatban el szeretnénk mondani az Egyesült Királysággal kapcsolatban, hogy a AFET és az ITRE februári ö, ülését követően az AFKO elnöke McAllister úrnak február 3-án egy levelet küldött. A parlament egy kicsit lassabban, elnök úr, kéri a hölgy, tehát 2020. Eh, február 12-én uh, eh, zárult. Nos, ami a koordinátorok közötti megállapodást illeti, a 2020. Uh, eh, január 28-i ülésem az elnökök értekezletétől uh, engedélyt kértünk a következő jelentés vonatkozásában. A parlament, az Európai Parlament kezdeményezését, illetően a néppárt, az európai választások értékelését a Renew Europe, az állampolgárokkal való dialógus témájában a GUE, majd még a jelentéskészítőt ki kell jelölni, eh, illetve a zöldek kapták a, az, etikai, az Európai Etikai Bizottság témáját. Na most, ami az európai választásokat illeti, a ratifikációs folyamat eh, indult be eh, a parlament, illetve a tanács szövegéről, és ebből ezzel kapcsolatban a jelentés készítőjét még ki kell jelölni a szocialista frakcióban. Aztán Danuta Hübner ö, lesz az 50. cikk kapcsán az előadó. Ezen kívül két jelöltet jelent, jelöltünk a elnökök értekezletében, Lorenzo Csézet és Christine Bergét. Ami az ombudsman jelenlegi helye, helyzetét illeti, a tanács és a bizottság között új kapcsolatokat kell kialakítani ebben a témában, és a parlamentnek lesz egy új javaslata. Ami a PETI bizottságot és annak kérését illeti, a tanácsal való megállapodás kapcsán kell lezárni ezt a témát. A koordinátorok kinevezése az ECON jelentés vonatkozásában a makrogazdasági jogalkotói hálózat témájában illetve a döntéshozó folyamat átláthatóságát, illetve a GUE-nak utalt ezt a témát. Ki kell még jelent, jelölni az előadót az 57-es cikk szabály értelmében. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az új demokratikus projekt témájában egy külön bizottságot kell, hogy fel létrehozzon a parlament a választások témájában. A koordinátorok megállapodtak, hogy az AFETINTA jelentés témájában az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatok témájában a néppártnak küldi, és még javasolni kell a előadót missziók, az Európai Uniós Ügynökség, a kiberbiztonság témájában, a koordinátorok a lengyelországi missziót elnapolták a választási kampány miatt, amelyre május 10-e és 24-e között kerül valószínűleg sor. Ezen javaslatokat elfogadták. Ezen kívül el szeretném mondani, hogy a december 4-i ülés jegyzőkönyv hozzáférhető, és hogyha nincsen semmi ellenbetés, akkor az ülés végén elfogadottnak tekintjük. Nézzük akkor az Európai Unió általános költségvetését 2021-es évre vonatkozóan. Ahogy önök is tudják, a Költségvetési Bizottság jelentés készítőjével eszmecserét terveztünk, és köszönöm, hogy el is fogadta ezt a meghívást, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket a 2021-es évre vonatkozóan, amely a többéves pénzügyi keret első éve. Aztán a koordinátorok kapnak szót, akik hozzászólhatnak, majd a véleményről fogok beszámolni, mert én voltam a jelentés készítője. Önnek adom meg a szót, parancsolja. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek, nagy örömmel találkozom az önök szakbizottságával. Ön az imént azt mondta, hogy nem igazán költségvetési szakbizottságról van szó, de azt gondolom, hogy nagyon is politikai jellegű ez a szakbizottság, és a költségvetés politikai kérdés. Most számokkal nem fogom önöket untatni, ez egy alapvetően politikai pillanat Európa történelmében. A múlt héten Münichben a nagy biztonsági kérdésekről volt nemzetközi találkozó, és azt láthattuk, hogy Európa szétforgácsolódott és a, felmerült a kérdés, hogy a Brexit után Európa képes-e egy új projektet képviselni. Ezen a héten, hogyha Európa nem tud a költségvetési kérdésekben megállapodni, Charles Michel összehívta a csúcsot, de kudarcot fog ez vallani, hogyha megosztottak vagyunk. Elnézést. Akkor kicsit tovább fogok beszélni, hogyha megengedik. Tehát Európa jövőjéből rendkívül döntő jelentőségű ez a pillanat, ezért kell Európa jövőjéről nagy vitát nyitni. A kérdés az, hogy milyen projektekkel lehet ismét lendületet vinni és konkrétumot az Európa integrációba. Schumann és Adenauer megalapodásának 70. évfordulóját ünnepeljük. Schumann és Adenauer adott új életet az európai integrációnak, most ennek kell új definíciót adni. 15 ország írta alá ezt a nyilatkozatot. Európa 70 évvel ezelőtt a szén és közösségből született ma a környezet, a klíma és a foglalkoztatás projektjét viheti tovább. Azt gondolom, hogy a költségvetési kérdés nem technikai, hanem alapvető jelentőségű Európa jövője szempontjából az Európa jövőjéről szóló vita a lehető legjobb körülmények között akkor fog lefolyni, hogyha addigra sikerül megszavazni a költségvetést, hogyha Európa egységes marad, hogyha megszavazzuk az MFF-t, hogyha a zöld megállapodást tudjuk finanszírozni. Decemberben Madridban voltam a klímacsúcson, Tudjuk, hogy Trumpal nagyon nehéz megállapodást összehozni nemzetközi szinten. Mindenki Európára tekint. Mindenki, aki a klímával foglalkozik, Európára tekint. Képes lesz Európa a zöld megállapodást tető alá hozni. Hogyha igen, akkor az zseniális, az azt jelenti, hogy Európa stabil hatalom, ha nem tudja finanszírozni ezt, és ma senki sem tudja, hogy ezt hogyan fogjuk finanszírozni, akkor azt a benyomást keltjük, hogy Európa nem egy igazi projekt, ez csak egy ígéret. Ezért gondolom azt, hogy a költségvetés alapvetően politikai kérdés. Maga a költségvetés általában véve és a zöld megállapodás költségvetése. Önmagában a klímakérdés rendkívül fontos, és nagyon örülök annak, hogy von der Leyen asszony és az egész bizottság és az egész parlament prioritásként kezeli. Bamakóban voltam Máliban pár hónappal ezelőtt, egyszerűen katasztrofális volt ott a helyzet. Azt látjuk, hogy a száhelővezetében soha nem látott asszály és szárazság van. Azt mondják, hogy egyszerűen ez klíma AIDS, amiről beszélünk, hiszen több millióan haltak az AIDS-be bele Afrikában, és most az éghajlat is ugyanilyen hatással lesz. Tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátást 1958 óta követik az Egyesült Államokban. Azt gondoljuk, hogy jobb a helyzet. Aztán, hogyha megnézzük egy 3000 méteren lévő megfigyelőközpontban a széndiokszid telítettséget, azt látjuk, hogy vasárnapi adatokat néztem, katasztrofális a helyzet. A légköri széndiokszid tartalom háromszor olyan gyorsan nő, mint a 70-es években. A különböző ENSZ jelentések, a COP21, 22, 23 jelentései alapján azt gondolhattuk, hogy ez a növekedés csökken. Nem. Minden eddiginél rosszabb a helyzet. Háromszor olyan tempóban nő a kibocsátás, mint a 70-es években. És egyszerűen nagyon fontos a 2030-as éghajlati cél Európa és az egész emberiség jövője szempontjából. 40 éve figyelmeztetnek minket a szakemberek 79-ben már az Egyesült Államokban volt ezzel kapcsolatban konszenzus, nagyon sok időt veszítettünk. Még nem túl késő lépni, de megismétlem, sokan hallhatták Van der Leyen beszédét, a következő tíz évben dőlnek el a dolgok. Az MFF a következő hét évre szól, én a 2021-es költségvetés főelő, főelőadója vagyok, de aki az MFF-ről tárgyal, ez egy nagyon fontos kérdés, és fontos, hogy az Európai Szemvevőszék kimondja azt, hogy nem 15 év múlva kell a költségvetés megtalálni, hanem már most, 2021-ben. És ezzel rengeteg munkahelyet lehet teremteni. A bizottság is azt mondja, hogy a polgárok elvárására kell reagálni, Európa jövőjét kell építenünk. Minden országban azt várják, hogy legyen társadalmi méltányosság, hogy jó minőségű munkahelyeket teremtsünk hogyha a zöld megállapodást tudjuk finanszírozni, ezzel tudunk munkahelyet teremteni. Legyen ez az építkezésben, a tömegközlekedésben, a mezőgazdaságban, minden országban. Ma délelőtt egy lengyel képviselővel tárgyaltam. Minden országban ugyanaz a kérdés, hogyan lehet finanszírozni ezt az átállást. Minden országban más a helyzet, de mindenhol fontos ez a kérdés. Különösen a zöld megállapodás finanszírozásával 5 millió munkahelyet lehet teremteni. Ez a polgárokat érinti. Ezzel javítunk a vásárló, képességen, és hogyha valaki szociális lakásban lakik, és mondjuk leszigetelték ezt a házát, akkor rájön, hogy évente akár 800 eurót is megtakaríthat a fűtésköltségen. Itt nem képviselő, nem szakértő beszél, hanem egy szerény körülmények között élő ember, aki azt mondja, hogy évente 800 eurót tud ezzel megtakarítani. Tehát ez egy Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Magyarországon is érvényes előrelépés lenne. Ott a helyszínen lehet munkahelyet teremteni, jobb lesz a levegő minősége, és a vásárlóerőn is javítunk. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni. Von der Leyen asszony a Kennedy beszédével, We choose to go to the moon, ezzel állított fel párhuzamot. Igaza van, hét szóval Kennedy reményt keltett, és egész egy egész országot állított ezen cél mögé. Ez nem csak egy beszéd. A beszéd mögött volt költségvetés. Kennedy teremtett ehhez költségvetést, a NASA költségvetését 15-szörösére növelte. Közben a könyvelők nem tudták, hogy hova nyúljanak, de összesen 15-szörösére növelte a költségvetést, és 400 millió, 400 ezer munkahelyet teremtett. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a bolygónkat, az emberiséget megmenteni, ez még annál is fontosabb, mint hogy a holdra eljussunk. Amikor az Green day ről beszélünk, ez a Roosevelt-féle New Deal-re utal, és Roosevelt sem csak egyszerűen egy beszédet mondott el. Ez egy politikai lehetőség volt. Három hónapon belül 15 reformot szavaztak meg. Öreg, ö, rokkant, és ennek ellenére sikerült ö, úgy ezt tető alá hozni, hogy mondjuk délelőtt és délután összeült a ö, szenátus és az alsóház. És közben meg háromszorozták a szövetségi költségvetést. Kennedy bolond volt? Roosevelt őrült volt? Nem. Mindenki azt gondolja Kennedyről és Rooseveltről is, hogy nagyon nagy vezetők voltak, és megfelelő költségvetést állítottak a politikai programok mögé. Most a kérdés, hogy hogyan lehet a klímaharcot megnyerni partnerséget kell kialakítani Afrikával, a világ többi részével, ehhez finanszírozásra van szükség. Érdekes azt látni, hogy a január 14-i bizottsági anyag rendkívül érdekes. Nagyon ellentmondásos. A bizottság azt mondja, hogy ha sikerre akarjuk vinni a Green Deal-t, akkor legalább 500 milliárdra van szükség évente, hogyha ezt komolyan gondoljuk. Tehát több száz milliárd euróra van szükség. De rövid távon Összesen 7,5 milliárdunk van a méltányos átállási alapban 7 évre. Láthatják, tehát egy egyrészt több száz milliárd kellene, és közben egyelőre van mondjuk évente egy milliárd erre. Sajnos Charles Michel projektjében még egy milliárd euró sincsen, ezért utasítottuk el ezt a költségvetési javaslatot. A cél tehát az, hogy ez a több száz milliárdos összeget elérjük. Ez itt a cél. Ehhez egy klímabankot akarnak létrehozni, amelyben talán lesz 16 milliárd eurónyi hitel pluszban, de egyébként közben egy ilyen katalizátor hatást várnak, de azt nem tudjuk, hogy hogyan fog működni. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság anyaga rendkívül érdekes, mert két szakaszból áll. Egyrészt azt mondják, hogy ideális esetben ez kellene, több száz milliárd, rövid távon ennyi van, és költségvetési előadóként, és itt segítségre van szükségem, hogy a Költségvetési Szakbizottság a többi tematikus bizottság támogatását élvezze, ezt két lépésben lehet megválaszolni. Tehát erre van szükség a Green Dealhez, és rövid távon a mostani MFF keretein belül ezt tudjuk konkrétan megtenni. Nem akarok túlságosan technikai szinten fogalmazni, de az összes széndiokszid kibocsátási forrást kell megnézni országonként, megnézni, hogy milyen programok léteznek már most, és mely programok működnek jól, ezeket kell értékelni, és a kevésbé jól működőket is, és meg kell nézni, hogy milyen szinten van erre szükség, hogy a helyszínen a munkát el tudják végezni. Tehát két nagy projekt van. Egyrészt a csökkentés, a széndiokszidot tíz év alatt felére kell csökkenteni, ez óriási feladat, és nem lehet egyik napról a másikra leállítani az éghajlatváltozást, Továbbra is lesznek áradások Velencében, Hollandiában és közben szárazság Afrikában. Hogyan tudunk erőteljesen megfelelő költségvetéssel fellépni a széndiokszid csökkentés területén, és ugyanakkor legyen megfelelő költségvetésünk a kiigazításra is, Európában és máshol is, hiszen Európa és Afrika szomszédos földrészek, de ugyanaz a jövőjük. Ahhoz, hogy ennyi pénzt találjunk, természetesen az MFF és a 2021-es költségvetést a lehető legmagas szinten, magasabb szinten akarjuk tartani, új forrásokra van ehhez szükség. A klímaköltségvetés sem növelnünk kell, és ehhez támogatásokra van szükség. Hogyha minden családtól azt várjuk, hogy szigeteljék le a házakat, és minden várost, és minden egyetemet, és minden színházat, az azt jelenti, hogyha minden egyes háztartástól kérjük, hogy a saját maga fizesse ki, az nem fog bekövetkezni. Ma délelőtt a lengyel képviselő azt mondta, hogy 30 ezeren 30 bánya, szénbánya létezik, hogyha mindet bezárnánk, akkor rengetegen lennének munkanélküliek, ezt nem tudja Lengyelország egyszerűen fedezni. És nem csak Lengyelországra igaz, ez más országokra is. Azaz, a Költségvetési Szakbizottság azt mondja, és az egész parlament, hogy a saját forrásokban kell előrelépni. Már van egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban, amely szerint nem lehet a következő MFF-t és 2021-es költségvetést megszavazni, hogyha a saját erőforrásokban nem sikerül előrelépni. Minden tagállamban, Németország, Franciaország, Lengyelországból kell, hogy saját forrásokat biztosítsanak, így magasabb lesz a költségvetés, anélkül, hogy konkrétan a tagállamok fizetnének be, és a legszegényebb családok azzal zárnám a vita bővítésére, hogy mindenképpen előre kell lépnünk a saját források területén, megnézni, hogy hogyan lehet másként felhasználni, és erről a Gazdasági és a Költségvetési Szakbizottság már tárgyal, hogyan lehet másként felhasználni az Európai Központi Bank forrásait. Az EKB 2014 végén bejelentette, hogy 1000 milliárd eurót fog létrehozni, ehhez képest négy éven belül 2600 milliárd eurót hozott létre. És ehhez képest még további összegekről beszélt von der Leyen. A kérdés az, hogy Dombrovski azt mondja, hogy a klímabankkal azt remélik, hogy évente 16 milliárd plusz forráshoz jutunk, de közben 1200 milliárd euróval rendelkezik az EKB, amelyik felteszi a kérdést magának, hogy mit tegyen ezzel a 100 millióval, amely rendelkezésre áll. Az LKB pénze ahelyett, hogy spekulatív célokat szolgálna, hiszen most azt látjuk, hogy az LKB pénzének nagy részéből csak a 11 százalék ment a kvantitatív easingre, tehát csak 11% ment a reálgazdaságba, a többi része spekulatív célokra került felhasználásra. És itt rekordokat döntünk, amikor azt mondjuk, hogy újabb pénzügyi válság következik. Hát leszünk olyan bolondok, hogy folytatjuk a kvantitatív easinget, és közben nagy gazdasági válság kockázata van, vagy pedig azt mondjuk, hogy ne bárhova folyjon el ez a pénz, és a spekulatív célokra, hanem inkább a klímával, a munkahelyekkel foglalkozzunk. Christine Lagarde úgy tűnik, hogy nyitott erre a vitára, Kétszer jött el két héten belül a parlament elé, a jövő héten is találkozunk vele, és nagyon nyitottak vagyunk. Azt hiszem, hogy rendkívül jó minőségű az eszmecsere, de a parlamentnek kell új javaslatokat letenni az asztalra és nyomást gyakorolni. Konkrétan lenne egy javaslat egy igazi Marshall terv finanszírozására, egy olyan klímabankra van szükség, amely további pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Nem elég az a 16 milliárd az összes iskola az összes ország igényeinek a lefedésére, 2-300 millió euróra lenne szükség évente. Képesek vagyunk-e új forrásokat mozgósítani, saját forrásokat? Nézzük meg, hogy Franciaországban a zsilézsonnal, zsonokkal mi a helyzet. Egy igazi polgári vitára van szükség, hiszen minden országban a családok 30-40 százaléka egy eurót sem tud félretenni. Ha tőlük várjuk az erőfeszítést, akkor ez nem fog menni, akkor minden országban lesznek zsilézsonok, és a Green Deal-t mindenki utálni fogja, hiszen hogyha azt várjuk, hogy a legszegényebbek fizessék ezt ki, az nem fog menni. De lehet más forrásokat találni, úgy, hogy ne a legszegényebbeket sújtsa ez. A Költségvetési Bizottság meghallgatásokat tart, 5-6 saját forrással foglalkozunk, kerozénadó, ez nem azt jelenti, hogy betiltanánk a repülőt amikor uh, feltöltjük, amikor uh, az autóba benzin töltünk, akkor uh, azután fizetünk adót, de lehetne például műanyagadót is bevezetni, vagy a határoknál széndiokszidadót bevezetni. Mario Monti, az olasz tanács volt elnöke, azt mondta, hogy Európa meghal, hogyha az adó verseny fennmarad. Európában a nyereségadó, amikor én gyerek voltam, akkor 45%-os volt átlagban és mióta Anglia belépett, mindenki csökkenti az adószintjét. És mostanra már csak 19%-os a nyereségadó. Miközben a nyereség viszont és a részesedések aránya egyre nagyobb. Az, hogy van nyereség, ez egy nagyon jó dolog. Az azt jelenti, hogy a vállalatok jól működnek. Ez jó dolog. A kérdés az, hogy hova kerül ez a nyereség, a munkavállalókkal osztják meg, beruházzák, vagy egyre nagyobb része a pénzügyi piacok felé megy és hogyha a nyereség nem marad a reálgazdaságban, az probléma. És a polgárok számára zavaró az, hogy egyre több a nyereség, és közben egyre alacsonyabb a nyereségadó. Két perc múlva vége. Köszönöm, elnök úr, elnézést, elnézést a tolmácsoktól. Tehát azt látják, hogy mennyire csökkenő ez, az ár, ez a görbe. Az európai nyereségadó 19%-ra veszett vissza, miközben az Egyesült Államokban Roosevelt óta, Roosevelt nyugdíja óta Trumpig ez 38%-os szinten stagnál. Florida csökkentette, Arkansas csökkentette, és az egyes államok csökkentették az adót, amikor Roosevelt hatalomra került, és azt mondta, hogy hát így nem lesz pénz a New Deal-re. És négy hónapon belül bevezette a szövetségi nyereségadót, és azt mondta, hogy attól függetlenül, hogy mely államban vagyunk, mindenkitől 38%-os nyereségadót kérek. Persze a részvényeseknek ez nem tetszett, de Roosevelt tartotta magát ehhez, és mégiscsak ejtő az, hogy az Egyesült Államokban, amely nem egy marxista vagy szovjet állam, Rooseveltől Trumpig folyamatosan 38%-on van ez az, ez az adó, miközben felére csökkentettük 19%-ra. És még Trump után is 24%-nál járunk. Én 11 éven keresztül dolgoztam a magánszférában, ahol csak arról volt szó, hogy mindent új alapokra kell helyezni. Azt gondolom, hogy a parlament szerepe, hogyha az Green Deal-t szeretnénk sikerre vinni, és Európát a polgárok szolgálatába állítani, akkor új ötletekre van szükség. A mi szakbizottságunk technikai megoldásokat próbál felvetni, de minden szakbizottságra szükség van, hogy folytassuk a tárgyalást. Ha van igazi költségvetésünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy minden háztartás, minden család, minden vállalat, minden iskola szigetelheti a házát, az épületeit, hiszen hogyha egy ilyen építkezés vagy felújítás számlájának a felét kell csak fizetni, és a másik felét támogatják, az egy valódi európai költségvetésből finanszírozható. És akkor lenne egy igazi Marshall terv Afrikával kapcsolatban is. Akkor lenne igazi kutatási terv, több milliárdra van szükség az Arianhoz, az Airbushöz, és hogyha a klíma, a biodiverzitás, az innováció területén vannak költségvetések, akkor ez működhet. Ezért kérjük a maximális szintet az MFF és a 2021-es költségvetésre is, és a saját források szerepe ebben nagyon fontos. Utolsó, hogyha még van egy percem, felvetés. A költségvetésen kívüli területet is mozgosítani kell az Egyesült Államokban Barack Obama hozta meg a FATKA törvényt, a, a pénzügyi ö, költségvetési, csalák, csalások ellen ö, így kívánt fellépni, és a mi ötletünk az, hogy legyen egy ilyen ehhez hasonlatos FATKA klímatörvény, hogy, hogyha valaki nem egyértelmű és átláthatóan működik a klíma szempontjából, akkor ne lehessen nálunk befektetnie, és akkor az összes ilyen összeget a Green Deal szolgálatába állítunk. Évente 500 milliárdra lenne szükség, tudjuk, hogy ezt a költségvetésben nem fogjuk megtalálni. Az MFF-ben és a 2021-ben a maximális szintet, szintet célozzuk, de biztos, hogy a költségvetésen kívüli forrásokra is szükség lesz. Hogyha a bankok, a biztosítók, továbbra is össze-vissza finanszíroznak, akkor az egésznek nincsen értelme. És visszatérnék az elejéhez. Ez egy politikai kérdés. Európa a szén és acélközösségből született, tudjuk Schumann és Adenauer eh, megállapodását. Schumann azt mondta, hogy a világbékét nem lehet fenntartani, hogyha a veszélynek megfelelő szinten nem hozunk kreatív ötleteket. Ezt tette meg Franciaország és Németország korlátozott, de rendkívül fontos területen, a szén és acél közösségben. Csak a szén és az acélról beszélünk, de mégiscsak ezzel az egész helyzet megváltozik több millió európai számára. Adenauer azt mondta, hogy az életem legszebb napja, megnyílt előttem az ég. Két héten belül Adenauer és Schumann képesek voltak ezt a döntést meghozni. Azt sem tudták, hogy hány vállalatról beszéltek. A részvényeseket utólag tájékoztatták, de jó politikai döntést hoztak. Még két hét alatt nem tudunk mindenről dönteni. A kérdés az, hogy idén sikerül-e igazi Green Deal költségvetést meghozni. A polgárok ezt várják tőlünk. Havonta elmegyek Berlinbe, hogy Németországgal tárgyaljunk és folytassuk a tárgyalásokat. Egyrészt sokan értik, hogy radikális változásra van szükség, másrésztről sokan gondolják, hogy mégiscsak könnyebb lenne, hogyha minden maradna a régiben hogy a parlament megint csak feladja. 15-ször hallhattam azt, hogy a parlament fitoktatja az izmait, aztán amikor már valóban dönteni kell, akkor mégsem tesz semmit. A parlament tegyen javaslatokat. Azért választottak meg minket, hogy ébresszük fel Európát. A költségvetés és a Green Deal egy ilyen pillanat. Köszönöm. Wow, cher Pierre. Köszönjük szépen neked, kedves Pierre, és mielőtt megadnám a frakciók vezérszónokainak a szót, néhány fontos pontot szeretnék hangsúlyozni. Igen, a költségvetés mindig politikai kérdés. A zöld megállapodás mindannyiunk számára fontos, mert Európa a zászlajára tűzte a klímaváltozás elleni harcot. saját nevemben azt mondhatom, hogy nem gondolom, hogy ezeket a célokat el tudnánk érni, hogyha nincs elégséges pénzünk hozzá. Nem tudunk többet áldozatot kérni a reál gazdaságtól, az ipartól, a kkv ktől és a mezőgazdaságtól. Miért? Mert természetesen van egy olyan problémánk, ami klímaváltozásnak hívunk, de Ugyanakkor van egy másik problémánk is, ez pedig a munkanélküliség. Azért is küzdeniük kell az embereknek, hogy munkát tegyenek, de nekünk meg kell védenünk a munkát, és hogyha nem tudjuk ezeket a változtatásokat a mezők úgy lekövetni, hogy közben támogatjuk a mezőgazdaságot és az ipart, akkor az katasztrófához fog vezetni. Osztom azt a stratégiát, hogy legyenek saját források. De én úgy gondolom, hogy azokat is meg kell adóztatni, akik nem tartják be a szabályokat. Például, hogyha a kínaiak úgy állítanak elő acélt, hogy nem tartják tiszteletben az európai szabályokat, akkor az ide exportált acéljuknak legyen meg a megfelelő ára a dömpinget így el tudjuk kerülni, illetve legyen széndiokszid adó. Igen, igen, igen. Osztom, amit mondta, egyetértek azzal, nem bírálni akarom, de meg kell értenünk, hogy általános stratégiára van szükségünk. Nem lehet elszigetelni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet a másik nagy problémáktól, mint például a munkanélküliség akarunk egy új zöld megállapodást, és minden pénzt ide csoportosítunk, nem szabad, hogy közben elfelejtsük azt, hogy mit kell tennünk a mezőgazdaságban, például, hogy minden tagállamban, minden tagállamban a változás felé segítsük ezeket a szektorokat. Legyen zöldebb a gazdaság először, és utána próbáljuk meg majd e, azt megvalósítani. Ehhez természetesen pénzre van szükség, ambiciózusnak kell lenni, de nem lehet úgy csökkenteni a költségvetést, ahogy a tanács próbálja azt megtenni. A kutatásra szánt pénzeket, az innovációra, a mezőgazdaságra szánt pénzeket, a mezőgazdasági innovációra szánt pénzeket csökkentik. 10 milliárd euró eltűnt. Hogyan érjük el a célt, hogyha nincsenek hozzá eszközeink? Hogyan akarunk így sikerre járni? Beszélhetünk, de az nem elég. Én azt mondom, és hangsúlyozom ma is, hogy egyetértek az, amit mondtál, és Szászori elnök úrral is, hogy az egész parlamentnek elkötelezetten lépnie kell. Nem fogadhatjuk el azt, hogy olyan megnyorbált költségvetésünk legyen, ami ugye a tag, a, nem a, a költségvetés nem a tagállamokról érkezett pénz újraelosztása szimplén, hanem hanem kell, hogy legyen ennek egy hozzáadott értéke, egy stratégia kell, hogy mögötte legyen. És a saját források ezt elősegíteni. Igen, legyen internetadók. A kínai vagy amerikai óriások nem jöhetnek ide úgy, és ezt mondta te is, még nincs költségvetési harmonizáció, dömpinget alkalmaznak ellenünk, nagyon gyakran, nagyon sokat keresnek, és a pénz hol köt ki? Amerikában és Kínában. Nem sok munkahelyet teremtenek, és egyáltalán nem adóznak. Hogyha megállapodásokat teszünk, akkor nyertes-nyertes megállapodást kell kötni, de az nem jó, hogy ők nyernek, mi veszítünk. Nos, hát ennyit akartam még. És ott vannak még a kulturális javak és azoknak a védelme. hogyha vad internetről beszélünk, ott is lépni kell. Nem szabad elfogadnunk azt, egyáltalán nem szabad, ahogy ez eddig ö, szoktuk, októberről novemberre, amikor majd szavazni kell, nem szabad azt elfogadnunk, amit ránk kényszerítenek a tagállamok. Ez ugyanis katasztrófa lenne a parlament számára, hogyha visszavonulnánk politikusként megértem, hogy megállapodásokat kell kötnünk, azonban a megállapodáshoz az kell, hogy én is tegyek egy lépést, és a másik fél is. Hogyha ők tesznek felénk lépéseket, mi pedig hátrálunk, az nem vezet megfelelő megállapodáshoz. Nem mondták, nem mondtál butaságokat, én sem mondok butaságokat, a parlament a szövegeiben soha nem mond butaságokat, és amikor a saját forrásokról beszélünk, akkor azt kérjük, hogy a gazdagok nem a tagállamok, hanem a tagállamokban élő gazdagok adjanak több pénzt. Azok, akik adott esetben külföldről jönnek, Amerikából, Kínából jönnek, és egyáltalán nem adóznak. Hogyha ambiciózusak vagyunk, akkor kell egy kis háborút folytatnunk, és ezt ezen a héten kell elkezdenünk a tanácsban, azáltal, hogy hangsúlyozzuk ezeket a témákat, és ragaszkodunk az álláspontunkhoz. Azt gondolom, még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy pénz, ipar, mezőgazdaság. Ezeket tartsuk szem előtt minden tagállam számára. Nem lehet csak egyes tagállamokra fog összpontosítani, és a másikokat elfelejteni. A többi frakciótól is elnézést kérek, hogy sokat beszéltem, de számomra ez egy nagyon fontos kérdés, a reálgazdaság megvédése számomra nagyon fontos, a mezőgazdaság és az ipar és a KKV-k megvédése, azzal szemben, ami a növekedési válsággal rájuk hárul, a növekvő munkanélküliséggel. Nos, tehát ebben a szituációban reagálnunk kell. Néppárt, né nincs itt Hübner asszony, Trócsányi vagy Vince úr kíván szót kérni. Merci, President. Uh, dear colleagues. Uh, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom nagyon fontos, hogy ezt a stratégiai eszmecserét lefolytassuk itt a szakbizottságunkban. Osztom sok uh, véleményét, sok megjegyzését az elnök úrnak is, az egész megközelítés az új költségvetéssel és a zöld megállapodással kapcsolatban kell, hogy rendelkezzen egy mögöttes stratégiával. Sok évvel előre kell gondolkodnunk, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak meglévő politikái az EU-nak, amelyeknek az a célja, hogy segítsünk azon tagállamokon, amelyek nemrég csatlakoztak az EU-hoz, és még mindig küzdködnek azzal, hogy elérjék az EU-s átlag szintjét. A regionális és kohéziós politika, valamint a mezőgazdasági politika ezt támogatta, úgyhogy ha csak azért költségvetést csökkentünk, hogy az egyik kosárból átcsoportosítsuk a pénzt a másikba, azzal nem fogjuk elérni azt a célt, amit szeretnénk. Mert az új tagállamokban a gazdaságoknak még egy először olyan szintre kell fejlődniük, ami lehetővé teszi azt, hogy technológiaváltást hajtsanak végre a zöldebb és alacsonyabb kibocsátású gazdaság felé. Jelen pillanatban küzdködnek azzal, hogy ezt a célt elérjék. Az európai költségvetéssel segíteni kell eljutni ezen államoknak a következő szintre. Például a régebbi tagállamok vagy nyugati államok szintjére. Ezek már is olyan technológiai szinten vannak, ami a megfelelő ösztönzőkkel, beruházásokkal lehetővé teszik azt, hogy a zöldebb technológiákra térjenek át. Tehát egy oldalról biztosaknak kell lennünk abban, hogy nem veszítjük el a réven azt, amit nyertünk a vámon, és a másik, a kutatás, fejlesztés, finanszírozása. Ez egyre inkább összekapcsolódik a zöld gazdasággal, és nem szabadna csökkenteni ezt a szakaszt. Ne fogadjuk el továbbá az Erasmus programok költségvetésének csökkentését se, hiszen nem csak diákok utaznak egyik országból a másikba, és tanulnak egy szemesztert más egyetemen, hanem ez egy nagyon fontos hozzájárulás a tanuláshoz, az új készségek elsajátításához és ahhoz, hogy jobban alkalmazkodjunk egy új gazdasági környezethez. Fontos a munkahelyekről is beszélni, és a gazdaság átalakításáról. Ez is nyilván csak lépésről lépésre valósulhat meg. Nem látjuk azt, hogy hirtelen máról holnapra mindannyian teljesen zöldek leszünk, csak zöld fogyasztóink és zöld termékeink lesznek. Ez az átalakulás egy új környezetvédő gazdaság felé több évbe fog telni, Úgyhogy jó, hogyha most kezdjük el az EU-ban, de emlékezzünk arra, hogy a gazdaságnak ideje van, időre van szüksége ahhoz, hogy átalakuljon, alkalmazkodjon. Az új finanszírozási források. Még akkor is, hogyha a beruházási bankban lévő pénzről beszélünk, vagy más forrásokról, továbbra is állampolgároktól származó pénzekről van szó. Úgyhogy nagyon okosnak kell lennünk akkor, amikor ezeket a költségvetésbe csoportosítjuk át, és biztosnak kell lennünk, hogy valóban elérjük-e vele azt a célt, amit szeretnénk, hogy zöldebb és fenntarthatóbb legyen az európai gazdaság. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ruiz de úr kapszó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönöm, Pierre. Köszönöm a beszámolót és az erőfeszítéseket a javaslat megfogalmazására, amit láttunk. Melletted voltunk, és melletted leszünk ebben a harcban a költségvetésért és a következő több éves pénzügyi keretért, hogy beleilleszkedjen ez a költségvetés. És természetesen a évi költségvetés nem önmagában áll. Bele kell illeszkedjen abba a több éves pénzügyi keretbe, ami még mindig nem alakult ki. Várjuk a tanács pontját, de Pillanatnyilag pozitívan állunk hozzá az Európai Tanács javaslata alapján. Azt mondhatjuk, hogy nagyon sok tag számára, nagyon sok képviselő számára és a tagállamok számára elfogadható. A bizottság elnöke a Green deal prioritását emelte, akár csak mi is, illetve a kollégák. Jean-Michel javaslata az új prioritás érdekében, a migrációs prioritással együtt, illetve hogy ne legyenek ö, elvonások olyan területekről, mint a közös mezőgazdasági politika vagy a kohéziós politika. Ez elfogadhatatlan lenne. Ami minket illeti, nem lehetnek győztesek és vesztesek nagyon fontos sorokról van szó, nagyobb költségvetésre van szükségünk, magasabb többéves pénzügyi keretre, olyan szakpolitikákra, amelyek alappillérei az Európai Uniónak, mint például a kohéziós politika. És ugyanakkor lehetővé kell tenni a Green Deal finanszírozását, illetve azon új szükségletek finanszírozására, amelyek majd időközben kialakulnak nem szabad elfeledkezni a Horizon 2020-ról sem. Azt gondolom, az Európai Parlamentnek, mint intézménynek ez az álláspontja csak a legtöbb politikai frakciónak. Nagy a kihívás előttünk, mert véleményem szerint a parlamentnek határozottnak kell lennie a tanácssal szemben, különben rossz irányban haladnánk. Ez az első dolog. Másodszorban, most, hogy itt vagyunk az AFKO-ban, föl szeretném venni a költségvetés alkotmányos részét. Ez rendkívül fontos számomra. Először is, ha úgy gondoljuk, hogy politikai unióra van szükségünk, mégpedig olyanra, amelynek globális szinten súlya van, és ezt te is említetted a hozzászólásod elején, és ez nyilvánvaló, akkor meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy olyan költségvetésünk legyen, amely megfelel egy globális résztvevőnek, szolgálja céljainkat és kompetenciáinkat. És úgy gondolom, hogyha elolvassuk ezt az anyagot, akkor a több éves pénzügyi keret, amiről szó van, és itt most a GDP-re utalnék, visszavisz minket olyan időkre, amelyek mondjuk a 80-as évekre voltak jellemzők, a Maastrichti szerződés előtti időkre, a berlini fal leomlás előtti időre, a vasfüggöny idejére, amikor az Európai Uniónak nem volt olyan súlya, nem, voltak annyi, nem volt annyi kompetenciája. De akkor visszafele lépnénk, legalábbis költségvetési szempontból, és ez nagyon fontos aspektus, amit meg kell fontolni. A második aspektus a Green Deal-re vonatkozik, illetve annak finanszírozására mert itt nem csak arról van szó, hogy legyenek olyan szakpolitikák, amelyekkel a CO2 kibocsátást akarjuk csökkenteni, illetve hogy hogy tudjuk ezt elérni. Gondolnunk kell az alkotmányos jellegére és a Green Dealnek. Az éghajlat semlegességi célkitűzésekre gondolok például, hogy azok az eszközök, eh, amelyekkel ezt el akarjuk érni, beilleszkedjenek eh, az Európai Unió működéséről szóló alapszerződésbe. A harmadik dolog, a döntéshozatalra vonatkozik, és ez megint csak a két nap múlva megrendezendő Európai Tanácshoz kapcsolódik, a több éves pénzügyi kerethez, a saját forrásokhoz. Itt nagyon sok minden merült fel, és ez alkotmányos kérdés is, tehát ezt is meg kell vizsgálnunk meg kell vizsgálnunk, hogy az alapszerződéseket reformálni akarjuk-e, vagy pedig az Európa jövőjéről szóló konferencián, amely majd május 9-én a Schumann tervéfordulóján indul be, miről szól. Mert olyan helyzetben vagyunk, ahol az Európai Tanácsnak meg kell állapodnia a többéves pénzügyi keretről, mégpedig egyhangulag. Ugyanakkor azonban a parlamentnek nincs szerepe ebben a döntésben, csak egyetérthet vagy nem. Ez az egyetlen fegyver, amit felhasználhatunk, de nincs külön sajátos eljárás. És ugyanez a helyzet a saját forrásokkal. A saját forrásokról ö, hozott döntéshez egyhangú döntése van szükség az Európai Tanácson. És alkotmányos mechanizmusokon keresztül szükség van a tagállamokra is, a tagállami parlamentekre is, szemben azzal, ami az előző alapszerződéssel kapcsolatban történt, tehát itt most a, az európai szén és acél szerződése gondolok, ott akkor mindjárt, mindjárt befejezem. Tehát a saját forrásokhoz alkotmányos alapra is szükség van. Ahogy ezt hallottuk, a CO2 adóról, a pénzügyi szolgáltatásokra kirólt adóról, az eladósodásról. Ezek a, a, a saját forrásoknak minősültek a az Európai Szén és Acélközösséget létrehozó alapszerződésekben. Itt most vissza akarunk térni az osztalékra például. Az Európai Bank esetében több száz milliárdról van szó, ami pedig az alkotmányos sorokra gondolok, amik fontosak az állampolgároknak, a mezőgazdaság, az Erasmus, a Europe for Citizens például. Ezeket mind-mind védeni kell, sőt, növelni, ami a költségvetést illeti. Ugyanis részei az európai állampolgárságnak. Enélkül pedig nagyon nehéz lenne az európai egységért végzett tevékenységünkben. Köszönöm szépen, elnök úr! Természetesen figyelemmel hallgattam Piert, és köszönöm, hogy eljött ide a szakbizottságunkba. Pierre, azt mondtad, hogy ez a költségvetés, és elnök úr hozzátette, hogy a költségvetés politikai jellegű kérdés. Ez így van. Minél többet hallgatom, egyre inkább azt mondom, hogy az a kérdés, amit meg kell oldanunk, és talán ez az alkotmányozó szakbizottság feladata is, hogy mit akar építeni Európa. Milyen Európát? Odafigyeltem őre Tájáni úr, és egyetértek azzal, hogy környezetvédelmi, éghajlati kérdéseket szeretnénk megoldani, és ugyanakkor gazdasági és szociális kérdéseket is. Ezt én értem. De ugyanakkor felmerül bennem az a kérdés, hogy van-e ehhez megfelelő eszközünk, amikor azt mondja, hogy segíteni kell az iparnak. Ha segítünk Európában az iparnak, hogy áthelyezze a tevékenységét máshová, akkor elveszítjük a munkahelyeket itt. Ott van Olaszország. Nem akarom elmondani azt, hogy mi történt Franciaországban, kelet és nyugat vonatkozásában, pedig nagyon-nagyon gazdag vidékek voltak. Franciaország még mindig sok autót értékesít, Olaszország is. A kérdés az, hogy hol állítják őket elő, és honnan importáljuk őket. És végül is mi az egyensúly szociális és ipari téren a döntéseink következtében? Ezek európai döntések. Elnök úr, büntetnünk kell az amerikaiakat és az nagy amerikai cégeket, akik nem fizetnek adót. De ha csak nem tévedek, az Európai Uniós tagállamok intézik úgy, hogy ne kelljen adót fizetniük. Írország, Luxemburg, részben Hollandia. De amikor azt mondom, hogy a kérdés, amit fel akarunk tenni, az az, hogy milyen Európát akarunk mi, akkor szembe kell nézni saját magunkkal, mert könnyű itt valakire mutogatni és bűnbakot keresni, objektívnak kell lenni. Nekünk nem a Google, az Amazon az ellenségünk, vagy nem tudom ki, a Microsoft, hanem az a képtelenség, amivel az Európai Unió képtelen elfogadni egy költségvetést, akár EU-s szinten, vagy tagállami szinten. Igen, közösek ezek a kihívások, a foglalkoztatottság, a fejlődés, az éghajlatváltozás elleni harc. Úgyhogy én azt szeretném, hogy a bizottság, ez a bizottság megfelelően tudja elvégezni a munkáját, amire szükség van ahhoz, hogy a többi bizottság is helyesen járjon el. És amire szükségünk van itt Európa fejlesztéséhez, ott van például az gépjárműipar. Hogyha a Fiat például, jó, nem Turinban gyártják már az autókat, most csak egy egyszerű példával akarnék élni, hogyha ott gyártják az autót, ott van a munkahely, ott van az, a többletérték, és minden eloszlik Olaszországban. De ha hozunk egy olyan törvényt, ami lehetővé teszi azt, hogy Kalabriában legyen mindez, akkor a Fiat Kalabriában profitot termel, és mondjuk csak egy százalékos adót fizetnek a helyi adók. Hogyha én a Fiat elnöke vagyok, és vannak részvényeseim, hogyha legális ez az áthelyezés, elmegyek Kalabriába. Na de a kérdés az, hogy ez jó az olasz költségvetésnek? Egyértelmű a válasz, nem. Tehát az Európai Unió nem csak egy olyan térség, ahol ugyanolyan szabályokat kell mindenkinek létrehozni, akárhogy is legyenek, legyenek azok adó, szociális vagy környezetvédelmi törvények. Ha nem hozunk ilyet létre, elbukunk. És száz százalékban egyetértek az elemzéseddel, de a válaszokat nem fogjuk egyszerű költségvetési módosítással vagy a költségvetés növelésével megtalálni csak valamilyen politikai jellegű Európában. Olyan Európában, ahol a nem kormányközi szinteket fogjuk megtartani, hanem végre föderációs Európa létrehozásával. Mert Rooseveltnek csak akkor sikerült ezt létrehozni, amikor föderális szövetségi adót vezetett be. De lehet, hogy ami 30 évvel ezelőtt igaz volt, az most már nem igaz. És Nem hiszem, hogy hosszabban beszélek, mint mások. Elnök, igen, de több más dolgunk is van. Én csak egyet szeretnék, hozzá szeretnék járulni ahhoz, hogy meg, meg mentsük Európát, teljesen mindegy, hogy milyen témában, mert aztán lehet órákig beszélni, ha nem vagyunk képesek egymással szembenézni, és azt mondani, hogy igen, meg akarjuk menteni a mezőgazdaságot, a kutatást, az ipart, mindent, akkor semmi értelme az Európa jövőjéről szóló konferenciát megrendezni, akkor menjünk a kávézóba, és beszélgessünk ott. Végül, annyit mondanék még. Ha továbbra is ilyen kis törpike költségvetés lesz, és ugye az amerikai az 20%, a miénk meg 0,1, akkor előre elmondom, hogy bukásra vagyunk ítélve. Tehát próbáljuk meg azt elérni, hogy a mi bizottságunk, amelynek nincsenek olyan napi megkötései, mint másoknak, próbáljunk meg egy olyan európai projektet javasolni, amely a 21. század kihívásainak megfelel. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de nem sajnálom. Nagyon érdekes ez a vita, és a téma nagyon fontos, de emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a Pierre-el folytatott eszmecsere után beszélnünk kell a mi szakbizottságunk állásfogal véleményéről, és utána egy másik véleményről is. És utána a villanyjavaslatról, a politikai pártokról és alapítványokról, és fél ötkör pedig Sefcsovics jön el hozzunk. Ezért kérem, hogy mindenki röviden szóljon hozzá. Ki beszél az zöldek nevében? Ah, on a changé, oui. Comme vous voulez. Thank you so much. And um, so I, I have the luck of being in the budget committee, uh, so I don't um, I need to go into. Nem fogok nagy részletességen erről beszélni, mert én a költségvetési szakbizottság tagja is vagyok, de mindenképpen eléggé lenyűgöz, hogy mennyire képes az unalmas számokat ilyen politikai manifestóvá átalakítani. Két kérdés kapcsolódik az AFKO véleményünkhöz is Ezeket szeretném itt felvenni, mert az AFKORA tartozik, és AFKOR specifikus vitához. Az egyik e az Európa jövőjéről folytatott konferencia. Most jöttem az árnyék jelentéstevők üléséről az, a parlamenti költségvetéssel kapcsolatban. A kérdés az, hogy hogyan lehet a konferencia költségeit elkönyvelni a parlamentnél, a bizottságnál, a tanácsnál, hogyha szükséges – ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, mert hogyha nincsen költségvetés a konferenciához, akkor nehéz lesz azt megszervezni. A második pont, szeretném, hogyha kiemelnénk különösen a költségvetésért felelős előadókkal kapcsolatban egyelőre csak ketten foglalkoznak ezzel, és jó lenne, hogyha ezen kéréseknek eleget tennénk mindenféle érdekvédelmi csoport részéről. Jobb lenne, hogyha több kapacitást tudnánk ennek szentelni. Remélem, hogy így a politikai vitában elég rövid időt vettem csak igénybe. I have preferred uh, to let our green colleague speak first. Előnyös számomra, hogy először a zöldek hozzászóltak, és így most már elég sokan elmondtak sok mindent, és így én azért kicsit másként tudok fogalmazni. Én részt vettem egy vitán a belga szövetségi parlamentben, nem messze innen, a Rue Loan, a belga miniszterelnökkel, aki éppen indult az európai csúcsra, hogy ott tárgyaljanak az MFF-ről és arról volt szó, hogy a belga parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők, belga képviselők erről tárgyaljanak. A vita során megállapodtunk abban, hogy különböző tervek léteznek, beszéltünk Timmermans számairól, a költségvetés 20%-a ez szerint a Green Deal-re van számva. A belga kolléga egyszerűen meg volt döbbenve. És egyharmadát szeretnénk az Európai Uniós költségvetésnek a Green Deal-re költeni. És hát egyszerűen semmilyen tájékoztatás nincsen azok felé, akik pont hogy ö, a választók felé kellene, hogy képviseljék ezen terveket. Ez egészen egyértelműen kiderült a belga parlamentben. És hát eléggé meglepődtek ezen. Nagyon komoly számlákról van itt szó, EU-s számlákról, amelyeket utána tovább küldenek a nemzeti parlamenteknek. Az Európai Parlamentben és az egész EU-ban az a benyomásunk, hogy kicsit feje tetejére állt a világ. Pedig azt gondolhatnánk a brit vita után, akik 70 milliárdot fizettek be a több éves pénzügyi keretbe, hogy természetesen vannak korrekciós számlák, amelyeket Londonnak elküldünk, 10-12 milliárdról volt szó. Azt gondoltuk volna, hogy a brittel folytatott vita után kicsit másként közelítjük meg ezt a kérdést. Mint már mondtam, egyrészt ö, itt vannak finanszírozási eltérések, felmerülhetett volna bennünk a kérdés, hogy miért léptek ki a britek? Mondhatnánk azt is, hogy azért, mert a britek úgy gondolták, hogy túl sok kompetencia került át az EU-hoz. És nem csak a Brexit párt gondolta ezt így. Általában a brit polgárok azt gondolták, hogy az EU túlságosan sokba kerül, túlságosan sok kompetenciával bír. Ma gondolhatnánk azt, hogy egy kicsit átgondoljuk most ezt itt az EU-n belül, és kevesebb kompetenciát fogunk magunknak megtartani. És hogyha ezekről a ö, egyszerűsítekről és letisztulásokról beszélünk, akkor ezt meg kellene nézni az EU-s kompetenciák között. Hogyha azt mondják nekünk, hogy ja, igen, a britek kiléptek, de nem azért, mert azt gondolták, hogy az EU túl sokat tett, és itt Ferhofstadtot idézek, aki mindig azt mondja, hogy nincsen soha elég EU. Ez az oka annak, hogy a britek kiléptek. Ők ezt így magyarázza. Az az érzésem, hogy mindenki saját maga egyre több kompetenciát akar az EU-nak, és lehet, hogy ez nagyon sokba fog nekünk kerülni. Lehet, hogy csalódást fogok kelteni. Hallottam itt szövetségi logikáról, arról, hogy a pénzügyi követeléseinket tartsuk. Lehet, én ezt hallom, de mi az ellenzékben ezt nem fogjuk megszavazni, és nem gondoljuk azt, hogy erre szükség lenne. Van ellenzék, erről tudjanak. Egyre erősebb az ellenzék, és mi úgy gondoljuk, hogy az EU-nak mérsékeltebben kellene eljárnia. Nem gondolom, hogy azt gondolhatnánk, hogy az Európai Parlament nagy többsége vagy egésze szeretné, hogy még több EU-s kompetenciát alakítson ki, tudván, annak milyen költségvetési vonzatai vannak. Szeretném itt megkongatni a vészharangot. Nyugodjunk meg. Elnök úr is azt mondta, hogy maradjunk nyugodtak, különböző műveletek finanszírozásáról volt szó, kínai, amerikai, ezek nagyon érdekesek, de jelenleg itt nálunk nincsen elég pénzügyi eszköz arra, hogy ezen ígéreteket megvalósítsuk. És költségvetési szempontból nincsen lehetőség. A belga kollégáimat egyszerűen megdöbbentette az, hogy mi folyik itt. Hallhattuk, hogy mit mondott Timmermans úr, 12-13-ról volt szó. Azt gondolom, hogy ez óriási aggodalmakat vált ki. Gondolhatjuk azt is, hogy a Green Deal abszolút pozitív, és hogy Európa az Európai Unió ambiciózus, de hát a választókat is érinti mindez, és én azt gondolom, hogy az Európai Unió alapító gondolata már nem létezik. Akkoriban együttműködésről van szó az európai kontinensen, ma már egészen más a tendencia. Most egy központosított államról beszélünk, és én azt kérem, hogy mindenki legyen realista, és igen, valóban fontos a Green Deal, de maradjunk realisták és mérsékeltek. Ezt a vita során el kell mondani, lehet, hogy csak én mondom ezt el, ezért akartam a föderalisták után elmondani a véleményemet. Ezt akarom kiemelni, hogy mi másként látjuk itt a dolgokat. Köszönöm. Thank you very much. Madame Chaibi is... Köszönöm szépen. Chaibi asszony kíván hozzászólni a GUE nevében? Ça, c'est bon. Nem, jó. Pierre, hogyha esetleg szeretné reagálni pár percben, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, nagyon izgalmas ez a vita, de hát mindenkinek vannak korlátai. Tehát nem azt akarjuk, hogy a kohéziós alapból elveszünk valamit, hogy azt utána odarakjuk a zöld, eh, az Green Deal-hez. Costa 17 országot eh, hívott meg a Lisszabonba, és elmondták, hogy szükség van a kohéziós alapra. Igen, tehát szükség van a kohéziós alapra, szükség van a kutatáspolitikára. Elmondták, hogy nevetséges hogy a kutatást akarják csökkenteni. A kutatási főigazgatóság vezetőivel beszéltem, aki írt egy pályázatot, és azt mondja, hogy 5 milliárd eurót lehetne felhasználnom nagyon fontos projektekre. Ehelyett 250 milliót kaptam. És most még kevesebbet fogok kapni. És közben arra panaszkodunk, hogy elmennek az okos emberek Kínába vagy az Egyesült Államokba. Elnézést, hozzászóló úr. Én 11 éven keresztül magánszférában dolgoztam, és a magánszférában Gratulálunk a főnöknek, hogy ambiciózus a beruházási terve vagy a stratégiája, hogyha van egy víziója, jövőképe a vállalatra, és hogyha mindenen változtatni akar. Ön azt mondja, hogy legyünk szerényebbek és még szerényebbek. Azt hiszem, hogy vannak olyan területek, ahol lehet megtakarítani és jobban felhasználni a pénzt. Lehet, hogy 30 éve így használtunk fel valamit, most másként kell. Pascal is elmondta, hogy egyszerűen törpe vita az, amit folytatunk. Ma az EU költségvetése 1,017, 1,1, 1,12 százalék lesz. Közben az Egyesült Államokban 20-25 százalékról beszélnek. Persze én nem a 20 százalékról beszélek itt, de ha van célunk, és elnézést nem számlákról kell beszélni, Belgiumban 160 ezer munkahelyet lehet létrehozni a Green Deal-lel. Itt nem csak számlákról van szó. Beszéltem erről a ö, családfőről, aki azt mondta, hogy ez, amikor leszigetelték a házat, azzal munkahelyeket hoznak létre, és megtakarítást. Ez egy 15 éve Grönovban élő ember, akiről beszélek, és ő azt mondja azt, hogy jó ez a klímának, jó ez a foglalkoztatásnak, és jó az én számláimnak is, és ez jó a családomnak. Úgyhogy szükség van a beruházásra. A magánszférában itt beruházásról beszélnénk. Ez igaz a magánszférában, miért lenne ez rossz a parlament részéről? És jó, hogyha a parlament megerősödik. Vannak, akik azt gondolják, hogy nem vagyunk mi igazi parlament. Hát néha felmerül a kérdés. Angliában, hogyha a parlament úgy dönt, hogy foglalkozik egy kérdéssel, és azt mondja, hogy nekünk kell forrás, és kell, kellenek lordok, akkortól vált igazi parlament, ez a parlament. Az, hogy most Merkel és Macron között két éve június 19-én megállapodtak, és azt mondták, hogy meghallgattuk a polgárokat, és Európa új alapokra helyezéséről szóló vitának mindjárt vége van, aztán decemberben lezárják az Európa jövőjéről szóló vitát, és Merkel asszony azt mondta, hogy 2019-ben a módosított alapszerződést aláírják, és 2020-tól ezt alkalmazzák. Hát most 2020-ban vagyunk, és ö, nem sikerült előrelépniük. Nem azt mondom, hogy a parlament fog mindent megoldani, de nekünk ez a szerepünk, hogy ismét mozgosítsuk Európát, és szükség van ránk, szükség van az új gondolatokra és a pénzre. A védelmi kérdésekről most nem tudok beszélni, nem volt erre időm, de 92-ben, amikor Szarajevóban a poklokat élték meg, több mint 5000 halál, hihetetlen, embertelen körülmények között az Egyesült Államok nem lép, és mindenki azt mondja, hogy itt az idő, hogy az Európai Unió rendelkezzen fellépési eszközökkel. Most, 20 évvel később ugyanott járunk. A kérdés az, hogy Továbbra is a passzivitást választjuk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van, az amerikaiak, a kínaiak nagyon kedvesek, és velük jól el vagyunk, és akkor nem kell erre a parlamentre pénzt költeni, vagy pedig azt gondoljuk, hogy az EU alapvető pillanatát írja a történelmének, és meg kell nyitni Európát, és Európa soft power azt jelenti, hogy új gazdasági modellt kell létrehozni, klíma, foglalkoztatás, új versenyképesség. 260 milliárdot költünk arra, hogy külső államoktól vegyünk energiaforrásokat. Ha csökken az energiaszámlánk, az azt jelenti, hogy ez jó a családnak, a versenyképességnek, és engem zavar, hogy Putyinnak vagy másoknak adjak oda 260 milliárdot, és tőlük függjünk, és politikailag is tőlük függjünk. Tajani elnök úr elmondta, hogy az egész terület fontos, hogy ebből előnyt lásson, hogy méltányos legyen az adópolitika. A MENEF elnöke Laurence Parizó azt mondta, hogy a részvényesektől is kérhetünk erőfeszítést. Amikor azt mondjuk, hogy évente az osztalék 27%-kal nőtt, hát akkor egy 3-4%-os adót kérhetünk. Úgy, hogy ez a KKV-kre ne vonatkozzon. Hogyha van egy határon kivetett adó, egy karbonadó, ugyanúgy azt is mondhatjuk, a nyerességet akarjuk megadóztatni, nem adóztatjuk meg a kis és középvállalatokat, csak a nagyobb vállalatokat, és ott kivethetünk egy 3-4 százalékos adót. Ezt nem a brüsszeli ö, kájhámban fogjuk elégetni, hanem ezzel munkahelyeket hozunk létre, kutatást és ö, fejlesztést. És így az egész EU területén mindenhol lehet ezt érezni. Ma a kutatás területén, a régi országokban, ahol vannak már nagyon jól ö, minősített egyetemek, nem elég ez. Fontos, hogy minden ország hozzáférjen, és ez a pénz ne maradjon egy ilyen zárt körben. Fontos ellenőrizni, hogy minden tagállam hozzáférjen a finanszírozáshoz. Lassabban. Köszönöm, nehéz lesz. Ami a 30%-ot illeti a Green Deal-re a költségvetésből, igen, elnézést, hogy ellent mondok az utolsó hozzászólónak, ez a cél. Igen, hogy a költségvetés 30%-a a Green Deal-t szolgálja, máskülönben ez komolytalan. Már csak azért is, mert ambiciózus költségvetésre van szükség, anélkül, hogy a kutatástól vagy a kohéziótól vennénk el a pénzt. És ezzel lehet az ambiciózusabb költségvetésről szóló vitát mozgosítani. Németországban a Bundesbank elnöke Jens Weidmann folyamatosan nemet mond arra, hogy emeljék az EU költségvetését. Két éve Weidmann blokkolja ezt. De ugyanez a Jens Weidmann mindig azt mondja, hogy sorrendben kell lépni mik azok az országok, amit a tagállamok szintjén nem lehet megoldani, és mi az, amit EU szinten kell megoldani. Hát két ilyen van, a klíma és a határvédelem kérdése. Ezzel kapcsolatban Weidman is azt mondja, hogy igen, itt ambiciózusabb EU költségvetésre lehet szükség, és kompetencia átállításra, és más adópolitikára. Úgyhogy az MFF és a 2021-es költségvetésről, amikor tárgyalunk, itt a klímáról van szó. Én fél éve azt se tudtam, mi volt az az MFF. Én érdeklődtem a politika iránt, de legtöbben nem tudják, hogy mi az, hogy MFF. Ők nem fognak az utcára vonulni, hogy az ambiciózusabb MFF-et védjék. A klíma, az életminőség, a foglalkoztatás, ezek olyan kérdések, amelyek a polgárokat érdeklik. Máskülönben nem lesznek jó érvek a kezeinkben, és nem szabad itt meghanyatlani, meghunyászkodni, ezt az ambiciózus tervet kell védeni. Elnök úr, Március 20-áig várjuk a véleményeket, és a cél az, hogy közösen lépjünk. A legutóbbi költségvetésben öt frakció, én akkor Shadow voltam, öt frakció egységes volt. És ennek köszönhetően sikerült 1,9 milliárd pluszt elérni a parlament fellépésének köszönhetően. Nagyon örülök, hogy meghívtak, minden szakbizottságba elmegyek, ahova meghívnak. Fontos, hogy egységes legyen a parlament, és az lenne a jó, hogyha legalább öt frakció tartósan együttműködne, és közösen szavaznák a módosítókról, így lehetünk egységesek lenni a kormány és államfők passzivitása ellenében. Most pedig a 2021-es költségvetéssel kapcsolatos saját útmutatásainkról beszéljünk, mint ahogy mindenki tudja. A bizottság bevezetett bizonyos módosításokat, és a bizottságnak tehát eddig külön kellett jóvá hagyni mindezt, de a 2021-es költségvetés esetében különböző prioritásokat kell majd megfogalmazni. Március 30-a a határidő, és ezért mi március 17-én kell, hogy döntsünk erről. Február 25-ig 17 óráig lehet beadni a módosításokat. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs ellentmondás, akkor ezt a határidőket, ezeket a határidőket elfogadjuk. Márc, február 25-e módosítók, március 17 elfogadása a jelentésnek, és aztán a Költségvetési Bizottságban március 30. Jó, akkor nézzük a jelentés ismertetését. Nos, itt a következő év pénzügyi kérdéseiről van szó, illetve sajnálatos módon bizonytalan a éves pénzügyi keretről szóló tárgyalás. Az Európa jövőjéről szóló konferencia is betervezett. Nos, ami a mi politikai polaritásainkat illeti. Először is kommunikáció az állampolgárokkal, hiszen azt akarjuk, hogy aktívan vegyenek részt az Európa jövőjéről szóló konferenciában, akkor megfelelő financiális forrásokra van szükség. Aztán külön költségvetési sort kell létrehozni a különböző EU intézményeknél, eh, hogy eh, megszervezhessük ezt a konferenciát, aztán az AFKO felelősségei a különböző területeken megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjanak. A, a Europe for Citizens program, a Rights Equality Citizenship program, a European Citizens Initiative. Ezek nagyon fontosak az európai állampolgárok bizalmának megnyerése szempontjából. Végül pedig fel kell venni a harcot az EU intézményekben a félreinformálással szemben. Most pedig Kérdezem, hogy kinek van ö, hozzá tenni valója. Dominic Ruiz de a Christian Guiné árnyékjelentés készítők, és Damien Bozlágár, másokat nem látok, most Domenek kapszót először parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönöm a többi frakciónak, akik egyetértenek ezzel a javaslattal. Hallottunk az Európa jövőjéről szóló konferenciáról is, ahol nincs még megfelelő költségvetési sor rendelve ehhez. Mivel az előző téma előadója még mindig itt van, el szeretném mondani, hogy ez alkotmányos szempontból rendkívül fontos prioritás, megfelelő finanszírozásra van szükség ehhez. Tajani elnök úr, folytatjuk a munkát, de nem akarok sok részletet ö, felsorolni ezzel kapcsolatban, azonban hozzátennék még valamit az előző vitához a költségvetés alkotmányos aspektusáit illetően. Ő úgy gondolja, hogy minden rendben van, de milyen nincs itt? De milyen? De. Ahogy elhangzott, nekem nagyon tetszik a vélemény, én csak meg szeretném erősíteni ezt a pontot az Európa jövőjéről szóló konferencia vonatkozásában. Más frakció képviselői? Rendben. áll l'altra mia opinione hát attesa che venga. Nos, ami a véleményemet illeti, az alapjogok helyzete az Európai Unióban 2018-19-ben. Ez a másik véleményem. Elképzelhető, köszönöm, hogy olyan határidőket fognak szabni számunkra, ami nagyon szigorú, ezért nagyon fontos, hogy február 24-én 17 óráig a módosítókat megkapjuk. A jelentés tervezetemben elsősorban az alapjogok védelmére koncentrálok, amelyek fontosak az AFKO számára. A kiinduló pontom az alapjogi ügynökség legutolsó jelentéseiben találhatók, röviden, az 51. cikk első bekezdése értelmében a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a jogokat, az a, abban foglalt elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását. A tagállamoknak az 51-es cikket monitorozni kell, azért, hogy értékeljék, hogy egy adott jogi eset, vagy jogalkotói téma a kartához tartozik-e. Ezen kívül az Európai Unió vonatkozásában a csatlakozási tárgyalások során figyelembe kell venni, hogy az emberi jogokat mennyire tartják tiszteletben, az Európai Unió alapszerződésének 218. cikke 10. bekezdése értelmében. Azt javasolja, hogy minden egyes országban ezt értékeljék. Nagyon fontos a megfelelő kritériumok értékelése minden olyan kérdés esetében, amely a jogállamisághoz kapcsolódik rendszeresen, összehasonlító alapon. Ezen kívül az Európa jövőjéről szóló konferencián előre meg kell határozni, mondjuk nem kimerítő módon, hogy melyek ezek a prioritások a szakpolitikák terén, az európai értékek, az alapjogok és szabadságjogok vonatkozásában. Ezen kívül elismeri, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból az emberi jogokat, az, áll- az állampolgári jogokat fogja érinteni, és ezért közös Európai Parlamenti Egyesült Királysági Parlamenti ellenőrzést kíván a különböző a kilépési megállapodás ezen vonatkozásában. Nos, ennyit szerettem volna javasolni. Ahogy említettem, a módosító indítványokat február 24-én 17 óráig kell beadni. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? Tessék, parancsoljon. Igen, köszönöm, tisztelt elnök úr. Egy-két megjegyzésem lenne a javaslat vonatkozásában. Először is az általános vonallal egyetértek, amelyet a vélemény tervezetében megfogalmazott. Másodszorban úgy gondolom, hogy azért a mi bizottságunk is javasolhatna egy-két dolgot, főleg itt az alapvető emberi jogi ügynökség, a, a Bécsi ügynökség munkájára gondolok, hiszen kiváló munkát végeznek, és elengedhetetlenül szükséges véleményt alkotnak olyan ügynökség ez, amely megfigyel, dokumentál, és elsősorban a bizottságot tájékoztatja. Mondjuk az Európai Parlament előtt is elmondja a véleményét, de a bizottság szerveként működik elsősorban. Nos, ami az alapjogi ügynökséget illeti, politikai jellegű ö, akadályba ütközik néha. Jó lenne most már egy kicsit módosítani a kompetenciáin, ö, hogy az Európai Bírósághoz is fordulhasson. A második megjegyzésem a harmadik bekezdése vonatkozik. Ön is utalt az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciára. Talán itt is ki lehetne terjeszteni az Európai Unió Bíróságának kompetenciáit minden olyan területre, amely érinti az emberi jogokat, és ide tartozik az emberjogi egyezményhez, illetve az alapjogok védelmére vonatkozó kérdésekre is. Ami a hetedik cikket illeti, amelyben egy eljárásról van szó, olyan országokkal szemben, akik megsértik az alapjogokat, ahol a 200-as cikk sérül. Nos, kellene egy eljárás, amelyet vagy a bizottság, vagy a parlament indítana be, de végül is, amikor szankciókról van szó, végül is semmi nem történik. Azt gondolom, ezt újra kellene felülvizsgálni, és hogyha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ezen az Európa jövőjéről foglalkozó konferencián, akkor végül is eh, kibújunk egy nagyon fontos probléma alól, mert azt gondolom, hogy az Európai Uniós országokban is nagyon fontos emberjogi kérdésekről van szó, a szankciókról tudunk, sosem sikerült szankciókról, büntetésekről beszélni, mert ehhez egyhangú döntése van szükség. Ezt a problémát már nagyon sokszor felvetettük az Európai Uniós bővítési kérdésekben, Albánia, Észak-Macedónia irányában. Nekem ez teljesen személyes véleményem. Én ellene voltam bizonyos ö, ö, bővítéseknek, addig, amíg az Európai Unió nem képes az Európai Uniós tagállamokban az alapjogokat biztosítani. És itt vannak a kopenhágai kritériumok, főleg az első kategóriájában ezeknek, hogy az Európai Unióba való belépés pillanatában akkor már mindenki azt csinál, amit akar, nincs szankció, mert a tagállamok egyhangú döntésére van szükség ehhez. Így fogjuk ezt a továbbiakban is tenni, tehát teljesen tehetetlenül csak figyeljük ezt a helyzetet, vagy pedig fellépünk. Én azt gondolom, hogy eljött az a pillanat, amikor fel lehetne lépni, és ezzel zárom a hozzászólásomat a bővítés vonatkozásában a tárgyalások során szerintem ezt a jövőbeli bővítést a, az alapszerződés felülvizsgálásához kellene kötni, legalábbis a tagállamoknak a ratifikációjára lenne szükség ehhez, és ugyanakkor a hetedik cikkhez kapcsolódó szankciós mechanizmusokat meg kell erősíteni, hogy minősített többség dönthessen erről. Erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy a megadott határidőre küldjék el a módosításaikat, ha kívánják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jegorova asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kiegészítő pontot szeretnék a frakció a zöldek részéről megemlíteni nagy mértékben támogatjuk azt, ami hangsúlyozott a jelentésben is, hogy gyorsan folytatni kell a tárgyalásokat az EU-s csatlakozásról. Az Európai Emberi Jog, vagy az Emberi Jogi mm, Egyezményhez. Más nemzetközi instrumentumok is szükségesek az alapjogok védelmére, ezért nagyon fontos az esztambuli egyezmény ratifikálása, a tanács és az Európai Karta is ezzel összhangban van. Nagyon fontos azt tudni, hogy a hetedik cikk az az utolsó ö, mencsvár, de nem volt eddig hatékony, úgyhogy kellene egy Európai Uniós demokrácia, jogállamiság és alapjogi mechanizmus, amit a nép az Európai Parlament jelentésének a nyomán kéne létrehozni. Meg kell, hogy reformálja az Európai Unió a szerződéseket, hogy az alapjogokat az Európai Bíróság vizsgálhassa, illetve közvetlenül alkalmazandó legyenek az alapjogok minden tagállamban, minden területen. Köszönjük a jelentéstevőnek, és nagyon várjuk az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm, köszönöm szépen a hozzászólását. Dolgozni fogok a módosítóikon, megállapodást fogunk, kompromisszumot fogunk javasolni. Remélem jó eredményre fogunk jutni. A módosítások határideje előtt. Kíván-e még valaki hozzászólni? Akkor időben fejeztük be a témát, és áttérhetünk a következő témára. Irend uh, urat is üdvözlöm, megérkezett. A koordinátorok a ma délelőtti ülésen megállapodtak, és mint ahogy önök is tudják, az állampolgárok jogai érdekében az európai pártoknak meg kell egyezniük az Európai Uniós alap értékeiben, és ez egy 2014-es rendeletben található. Ez gyakorlatilag az európai pártok alapításáról, finanszírozásáról is szól. Tehát 50 állampolgár kérheti az áll- a parlamentet ö, arra, hogy vegyék ezt figyelembe, és nézenek utána annak, hogy az Európai Uniós értékeket tiszteletbe tartják-e. A 235-ös rendelet utolsó bekezdésében az áll, hogy az AFKO egy belső szabályt fogadott el, az állampolgári csoporttal kapcsolatban. Az AFKO szerepe tehát az, hogy a plenárisra ajánlást fogalmazzon meg a különböző európai politikai pártok vonatkozásában, és a kompetens, illetékes hatóságuk vonatkozásában. Ez kizárólag a bizottság belső működésére vonatkozik, és így a plenárisra nem kerül Tirend úr, aki a munkacsoport elnöke és a projekttel foglalkozott, szeretettel köszöntöm Önt, és boldog születésnapot kívánok Önnek három évvel fiatalabb nálam. Úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és meg is adom a szót. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, äh, auch für die freundlichen Wünsche. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a köszöntést is. Hát csapjunk is a lovak közé. Nincs minden nap születésnapon persze. A munkacsoport eredményét szeretném ismerteni, ismertetni. Nem csak ebből a célból hozták létre, hanem általában az ügyrend fejleményeit követte nyomon, és volt ezért felelős. Pár hét múlva egy további módosító csomagot fogunk benyújtani, de a 235-ös cikk 3-as bekezdésének alapján a polgári csoportok kérelmével kapcsolatos eljárásról készítettünk javaslatot az európai politikai pártok és alapítványok szintjén akarják ezek ellenőrizni, hogy egy bejegyzett politikai párt vagy politikai alapítvány betartja-e azon értékeket, amelyeket az alapszerződés második bekezdése tartalmaz. Zárójelben azt szeretném kijelenteni, hogy ennek a parlamentnek nem feladata, hogy tartalmában döntsön a kérdésről. Az, hogy az adott kérelmekkel mi hogyan járunk el, az ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt kell megnéznünk, hogy a lehető legegyértelműbben határozzuk meg a, az eljárás feltételeit, és az AFKO számára iránymutatásokat adjunk. Ezen iránymutatásokat a munkacsoportban is több szempontból vizsgáltuk. A lehető legrövidebben próbáltuk ezt megfogalmazni, és az eljárás azt gondoljuk, hogy a legformálisabb kell, hogy legyen. Több lépést irányzunk elő. Először az elnök vizsgálja a kérelmek befogadhatóságát, hogy a formális feltételeknek megfelele, tehát van-e 50 aláírás, azon kérelmek, amelyek formális szempontból befogadhatóak, ezek kerülnek az AFKO elé. A titkárság utána a koordinátoroknak előkészít egy dossziét, és utána a koordinátorok fogalmaznak meg egy ajánlást, hogy lezárják-e az eljárást, avagy hogy benyújtsák-e a polgárok csoportjának kérelmét a parlamenthez a bizottság dönthet eszmecsere után a tagok többségével, de legalább három frakcióból kell, hogy jöjjenek a tagok, hogy ezen ö, polgári kérelmet tovább küldik-e, és hogyha nem, akkor ezzel vége az eljárásnak, és ebben az esetben az elnök tájékoztatja az elnököt egy szakbizottsági levélben, és ebben az esetben ez a parlament elé kerül, és utána a plenáris dönt az első esetben a szükséges többséggel arról, hogy a hatóságoknak tovább küldik-e a kérelmet, avagy sem. És amikor nemleges a válasz, akkor automatikusan ennek az a vége, hogy ezzel lezárták az eljárást. Ezt javasoljuk mi. Azt gondolom, hogy ez eléggé egyszerűen nyomon követhető eljárás. Ezzel formalizáljuk, de nem lesz túl bürokratikus az eljárás. Úgy gondolom, hogy ezt az egyensúlyt sikerült itt tartanunk. Bene, non abbiamo poco tempo, però se... Rendben, nincs túl sok időnk, de hogyha volna valakinek kérdése, parancsoljon, Torcsány utána szavazunk. 50 ember, 50 személy nyújthat be ilyen kérelmet, miközben az európai polgári kezdeményezéshez milliókra van szükség. Szerintem 50 személy az nagyon kevés. Felmerül bennem a kérdés, hogy miért pont 50 ember, miért honnan szedtük ezt a számot. Ez igazából csak egy kérdés. Hanem az. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy én vagyok az egyetlen szakbizottsági tag, aki valaha érintett volt ilyen helyzetben, amikor a pártját állampolgári panaszok nyomán betiltották. Egy nagyon-nagyon hosszú eljárásról volt szó. Gyakorlatilag bíróságon a mafiával egy kategóriába tettek bennünket, bűnszervezetnek neveztek minket. Közben utána mi lettünk a legnagyobb párt Belgiumban, későbbiekben szerencsére. A frakcióm rendelkezik tehát tapasztalatokkal, és láttunk hasonlót Olaszországban is, Matteo Salvinit is azért citálták bíróság elé, mert belügyminiszterként bizonyos politikai cselekedeteket hajtott végre. Úgyhogy a Villand munkacsoport tagjai nagyon pozitívan álltak hát a dologhoz, de amit szeretnék látni, az az, hogy egy politikai üzenet ö, tartalmát a politikai ellenfelek megítélhetik, baloldali pártak, lehetséges, hogy úgy döntenek, hogy más frakciókat be kéne tiltani. De hát erről akkor most döntünk egy koordinátori ülésen, és akkor utána a parlament is beleegyezik. Hát a politikai versenytársak így tudják megakadályozni egymást a működésben. Ezt meg kell próbálni elkerülni, azzal, hogy mindjárt az első fázisába ennek a folyamatnak részt veszünk, belefolyunk. A bizottság és a parlament nyilván nem lehet túlságosan antidemokratikus. Nagyon fontos, hogy a politikai véleményünket ki tudjuk nyilatkoztatni, és ez alapján ne ítéljen meg bennünket senki. Még valaki a képviselők közül szeretne hozzászólni? Viland úrnak kérdést feladni? Feltenni? Akkor megadom a szót Reinhardnak. Megpróbálok mindkét kérdésre integráltan válaszolni. Először is köszönet a baráti szavakért, ami a munkacsoportot illeti. A munkacsoportnak mindig az volt a célja, hogy a dolgokat a legsemlegesebben kezelje, és tanúsíthatom, hogy az önök hozzászólásait is mindig konstruktíven fogadtuk, akkor is, hogyha természetesen a politikai pártja még külön hozzászólt, ez, ez teljesen rendjén van. A szabályozás, amelyet most javasoltunk, ebben a harmadik, negyedik szintjén járunk annak, ami az egész eljárást leírja. Most azt nem tudom értékelni, hogy mennyiben volt helyes vagy helytelen az, hogy a hatóságok, amelyek erről döntenek, a parlamentben székelyeznek, de teljesen függetlenek. Egyrészt, másodszorban van lehetőség arra az ügyrenden keresztül, hogy a frakciók, több frakció megfelelő többséggel ezen eljárásra törekedjenek. A legutóbbi parlamentben Bresszó asszony fáradozott azon, hogy a polgároknak is legyen lehetőségük arra, hogy ezt az eljárást elindíthassák. Akkoriban politikai kompromisszum született, miszerint 50 polgár legyen ez a határ. Ez nem jelenti azt, hogy ezen 50 ember önmagában már mindent eldönthet. Utána jön a formális vizsgálat. És a javaslatban itt csak a formális vizsgálatról beszélünk. Tehát az elnök vizsgálja, hogy valóban 50-en vannak, és nincsen mondjuk négy ausztrál, akit ide becsempésztek volna, és utána a koordinátorok értékelik, hogy hogyha az hallható, hogy egy adott párt valami elfogadhatatlan tett, és utána valamilyen lényeges javaslat születik, ez önmagában nem elég. Tehát itt konkrétumokra van szükség ahhoz, hogy ezt bizonyítani lehessen, és hogyha nincsenek ilyen konkrét bizonyítékok, akkor nem megy tovább az eljárás a koordinátorok elé kerül, ők javaslatot tesznek, mint általában a parlamenti eljárásokban, akkor utána kerül a szakbizottság elé, ott igennel vagy nemmel szavaznak, és utána kerül csak a plenáris elé. Tehát minden egyes tartalmi vizsgálat a hatóság kezében van, és természetesen a hatóság döntését bíróság is felülvizsgálhatja. Tehát most egy olyan szűk keresztmetszetben vagyunk, ahol 50 polgár, és erről most már nem fogunk dönteni, ezt már eldőlt, ezen 50 polgár, hogyha az elnöknek írt egy jelentést, és az elnök azt mondja, hogy igen, a formai követelményeknek ez megfelel, ezt tovább küldöm az AFKÓ-nak, és hogyha az AFKÓ ezt a plenáris elé akarja küldeni, nos ezen szűk keresztmetszetben vagyunk mi. Az itt lévő javaslat erről szól, ezen helyzetről, és ezen szűk keresztmetszetet próbálja a dokumentum észszerű szabályokkal kezelhetővé tenni. Itt többről nincs szó, de kevesebbről sem. Dankeschön. Köszönöm szépen. Viland úr, köszönöm szépen a válaszait. Más kérdés van-e? Akkor szavazunk a javaslatról, villándúr javaslatáról, arról, hogy az európai politikai pártok és alapítványok kitámogatja ezt az iránymutatást a polgárok egy csoportjától érkező kérelmek kezelésére, ellene kiszavaz, tartózkodás, Rendben. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. És még egyszer boldog születésnapot. Ön fizeti a vacsorát ma. In five minutes we will... És 5 perc múlva Sefcsovics úr fog érkezni hozzánk.

road szóval Ladies and gentlemen, we are ready. Hölgyeim és uraim, készen állunk az eszmecserére barátunkkal, Maros Sefcsovics alelnök úrral, az Európai Bizottság alelnökével. Abbiamo il piacere di avere con noi. Nagy öröm számunkra, hogy Maros Sefcsovics ellátogatott hozzánk, az az alelnök úr, aki nagyon jól ismeri az intézmény közötti kapcsolatokat. Ezzel a feladattal foglalkozott, amikor az előző Európai Uniós Bizottságban alelnök volt. Mindig volt lehetőség arra, hogy együttműködjünk, de akkor is amikor a ö, bizottsági elnökök értekezletén találkoztunk. Mindig is nagyon pozitív volt a találkozó, akárcsak a nem hivatalos találkozókon, és mindig meg akartuk ezeket a kapcsolatokat erősíteni a hivatalos találkozón túl is. Úgy gondolom, hogy ma fontos ez a nap, mert már rossz. Az októberi meghallgatás után jött el hozzánk, és a struktúrált dialógus keretén belül a keretegyezmény miatt is fontos ez a téma. Úgy gondolom azonban, hogy nagyon fontos, hogy ne csak hivatalos kapcsolatunk legyen, és ne csak hivatalos alkalmakkor találkozzunk. Találkoztunk már Márossal nem hivatalos kereteken belül is, amikor nem volt naptári napirendi pont ez, annak érdekében, hogy a parlament és a bizottság között javítsuk az együttműködést, úgyhogy már volt erre alkalom kolában is. A három intézmény, ahogy önök is tudják, véleményt cserél, és ez nagyon fontos a jogalkotói folyamat során végzett munka szempontjából. Nyilvánvaló, hogy az intézményközi munka programozása szempontjából nagyon fontos, hogy mik a prioritások Kérdésem, hogy a bizottság kész-e kodifikálni azt a kezdeményezést, ami a parlamentre vonatkozott, mert úgy döntöttünk, hogy akkor, ha ez így van, egy jelentéskészítőt nevezünk ki, aki abból indulna ki, amit Ursula von der Leyen már a parlamentnek kölcsönzött, amikor is a bizalmi szavazás előtt hozzászólt. Ez pozitív jelzés lenne, ami alapján ö, egy olyan megállapodás felé léphetnénk, ö, ami gyakorlatilag további lépés lenne előre. De ehhez pozitívan kell üdvözölnünk azt az üzenetet, amelyet Ursula von der Leyen a parlamentnek fogalmazott meg tehát a cél az, hogy jobban hozzunk törvényeket, tehát a munkaprogram készítése szempontjából rendkívül fontos. Kérdezem tehát, hogy hogyan áll a One in One Out megközelítéshez a 2020-as munkaprogramot illetően, mert úgy gondoljuk, hogy a bizottság új eszközt kíván kidolgozni ennek érdekében. Ahogy önök is tudják, a bizottság érdeklődik az iránt, hogy az európai demokrácia témájában önnel eszmecserét folytathasson. Ami az Európa jövőjéről szóló konferenciát illeti, nyilván nagyon fontos munka lesz ez az AFKO számára, és nagyon reméljük, hogy a három intézmény gyorsan meg tud állapodni ennek hatájáról, illetve módozatairól is, hogy ez be is indulhasson május 9-én az elváltaknak megfelelően. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok kerüljenek a vita középpontjába, és kétségtelen, hogy a három intézmény szempontjából is ez fontos. Az is pozitívum, hogy a parlament és a bizottság ezt a konferenciát lehetőségnek tartja, hogy különböző intézményes kérdésekről is tárgyaljanak. Nos, nagyon fontos az a terület, amelyel ön foglalkozik, és az elnökség, a horvát elnökség már jelezte, hogy a parlamenti kezdeményezésnek megfelelően kíván eljárni. Nagyon fontos, hogy ez a parlament, akár csak az összes többi parlament a világon működhessen. Vannak olyan témák, amelyekről eszmecserét szeretnénk önnel folytatni, például az átláthatóság, ez egy kényes kérdés, erre nagyon odafigyelünk, ezzel foglalkoznunk is kell, és szeretném tudni, hogy a bizottság késze arra, hogy saját ö, elkötelezettségét megújítsa, hogy ebben a témában előre lépjünk, és sikerül-e az intézmények között megállapodást kötni. Lehetne még kiegészíteni a listát az ombudsmennel, például a demokrácia, az európai demokráciáról, az átláthatóságról is sok mindent lehetne még mondani, de úgy gondolom, hogy most már rossz véleményét kellene meghallgatnunk, és aztán utána a képviselőtársaim is kérdezhetnek az alelnök úrtól, amennyiben szeretnének. Aztán ő is válaszol azokban az, azokra a kérdésekre, amelyekre leginkább rákérdeznek és amelyet ő is fontosnak tart a bizottság szempontjából, hogy ez alatt a három és fél éves, há, négy és fél éves munka alatt, ami még a mandátumból megmaradt. Köszönöm szépen. Anton. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Antonio, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon gyümölcsöző eszmecserékért, amiket eddig a az alelnök és az a kértekezlete folytatott. Ez egy új formátum, nagyon élénk, és remélhetőleg javítja az bizottsági munkaprogramot. Nagyon jó hangulatban zajlanak az eszmecserék, és az Európai Parlamenttel való kapcsolatainkat szeretük volna javítani. A pozitív reakciót kaptunk az Európai Parlament részéről a bizottság munkaprogramjával kapcsolatban. Néhány nappal dolgozunk azon, hogy az első száz napra vállaltakat teljesíteni tudjuk. Nagyon nagy érdeklődéssel fordul az AFKO szakbizottság számos jav, javaslatunk felé, és ezért köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a struktúrát párbeszéd fordulóra. Ez egy általam jól ismert szakbizottság, az első mandátumom alatt is már tisztában lettem vele, hogy az önök szakbizottságának a szerepe rendkívül fontos, kulcsfontosságú az Európai Parlament és a bizottság kapcsolatának megerősítésében is. Biztos vagyok abban, hogy világosan kimondta elnökünk is az, hogy szeretnénk javítani, tovább javítani ezt a kapcsolatot, fejleszteni a stratégiai együttműködést az Európai Parlamenttel, illetve a bizottsággal, és én, mint az intézmény közé kapcsolatokért felelős alelnök, jó magam is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez a partnerség a lehető legmagasabb szintűvé váljon. Én is, és kollégáim is készen állunk arra a kollégiumban, hogy emélyítsük a kapcsolatot önökkel, és őszinte rendszeres párbeszédet folytassunk. Azért, mert a struktúrált párbeszéd meggyőződésem szerint – fontos forrása a következő bizottsági munkaprogramnak, aminek az előkészítését már megkezdtük, és a részletesebb kidolgozásra áttérünk ez év tavaszán. Nagyon fontos, hogy nyitott kommunikációs csatornák legyenek közöttünk. A csapatom is készen áll, hogy egyeztessen az önök csapatával, úgyhogy jól tájékozottak vagyunk az önök aggájaival kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnék látni az együttműködést. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, amelyek elhangzottak, ezek közül mindjárt az elsővel kezdeném. Ez az a politikai vállalás, hogy nyomon kövessük a 225-ös cikk értelmében született állásfoglalást arra a pontra jutottunk, amikor szoros együttműködésünk rendkívül fontossá válik, mert ezen által tudjuk garantálni a lehető legjobb eredményt az ilyen állásfoglások tekintetében. Ez az EU-nak, az állampolgároknak és az üzleti vállalkozásoknak is érdekében áll. A bizottság előjogai és a parlament jogai e cikk értelmében remélhetőleg kölcsönösen előnyös módon egészítik ki egymást, és nem akadályt jelentenek. Ebben a kontextusban támogatnám az éves eszmecserét és információcserét a parlament és a bizottság között, ami segítene nekünk abban, hogy a legjobb eredményt érjük el ebből a kezdeményezésből, illetve azt gondolom, hogy ez egy intenzívebb eszmecseréhez és kommunikációhoz vezethet a rendszeres strukturális alapon az két intézmény között. Mit tudunk eddig? Már is van 14 cikk. A 225-ös cikk értelmében születendő állásfoglalás tervezet, az elnökök értekezlete ezeket már jóvá hagyta, és további 5 állásfoglalás tervezet várható még. Azt is el kell mondanom, hogy legjobb tudomásunk szerint ezen állásfoglalások azon szakpolitikai területekre vonatkoznak, ahol a bizottság már bejelentett jogalkotási tervezeteket, a munkaprogramjában ezek szerepelnek, és ezeket már be is mutattuk a parlamentnek. Hogyha ebbe az irányba haladunk, akkor ez a 225-ös cikk szelleme ellenében hatna, ami arra ösztönzi a parlamentet, hogy olyan dolgokat javasoljon a bizottságnak, hogy olyan területeken dolgozon, ahol eddig még nem tette. Minél hamarabb azonosítjuk a problémákat, annál egyszerűbb megoldást találni. Tudom, hogy az intézményeink, az Európai Parlament és a Bizottság is sikert akar kovácsolni ebből a politikai kezdeményezésből. Ez a hosszú távú célunk és kívánságunk az Európai Parlament, és mi is szándékozunk, szándékozunk tiszteletben tartani ezt a világos politikai kötelezettségvallást. Von der Leyen, bizottsági elnök asszony az arányosság, szubszidiaritás és jobb jogalkotás elveit teljes mértékben tiszteletben kívánja tartani. Én szeretném, hogyha elkerülnénk a frusztrációt a folyamat végén, és ezt a folyamatot úgy zárnánk, hogy a elégedettség érzése tölt el bennünket, hogy ez az együttműködés működik, hogy önök használták a kezdeményezési jogukat, mi a politikai vállalásainkat teljesítettük, és olyasmiket fogadtunk el, amik jók és szükségesek Európa és állampolgárai számára. Ha megengednének pár szót az európai jövőjéről szóló konferenciára, ami tudom, hogy nagyon fontos ez szakbizottság, és sok parlamenti képviselő számára. Hogy bizonyára tudják, három éven keresztül fog zajlani ez a konferencia sorozat, formális vitát jelent az európai állampolgárok között, amelynek az eredményeit figyelembe fogjuk venni az Európai Uniós szakpolitikák alakításában, az intézményi kompetenciánkkal összhangban. A parlament és a bizottság már elmondta véleményét azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kéne megszervezni de még várjuk, hogy a tanács kialakítsa álláspontját. Remélem, hogy az elkövetkezendő általános ügyi tanácsban ezt megteszik, és akkor tovább léphetünk, és megkezdhetjük a tárgyalásokat a három intézmény között, a három elnök részvételével, és megszövegezhetjük a közös nyilatkozatot a határól, formátumról, struktúráról és a konferencia céljairól. Egyezik a véleményünk az Európai Parlamente abban, hogy a konferenciát két szinten kell megvalósítani. Az első rész az EU legfőbb ambícióira kell, hogy összpontosítson, és lehetővé kell, hogy tegye az állampolgárok számára, hogy megvitassák a témákat. A második rész pedig nagyon közel az Európai Parlament szívéhez és az intézményi ügyekre kell, hogy ez összpontosítson a csúcsjelölti rendszerre és a választási transnacionális listákra az európai parlamenti választásokon. Ebben a kontextusban tájékoztatnám önöket arról is, hogy kapcsolatban vagyunk a nemzeti parlamentekkel, ők is szeretnének fontos szerepet játszani. Ezen konferencián az elnökünk 23 nemzeti parlamenttől már kapott levelet, ők kérik, hogy az előkészítésben, a szervezésben vehessenek részt. Egyetértünk abban, hogy ez egy kölcsönösen gazdagító gyakorlat kell, hogy legyen akkor, amikor az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és a többi európai intézmény együttesen járul hozzá ahhoz, hogy jó párbeszédet tudjunk folytatni az állampolgárokkal az elkövetkezendő években. Mindent meg fogunk tenni a bizottság részéről, hogy a közös nyilatkozatot időben elfogadjuk, remélhetőleg márciusig, hogy megkezdődhessen a konferencia a Schumann napon, idén, május 9-én. Ezen első témákon túlmenően szeretnék még pár másik dologról beszélni, a zsalóra jelentéséről, a szubszidiaritásról, a kontrollmechanizmusról és az ezhez kapcsolódó munkacsoportról. Már idén várjuk, hogy lesznek javaslatok, és december 20 és január 10 között is már vártuk a javaslatokat. A nemzeti parlamentek szubszidiaritási kontrolljára vonatkozólag remélhetőleg ennek nyomán az interakció majd javul a nemzeti parlamentekkel. Szeretnénk javítani azt is, hogy a fővárosok jobban megértsék a szakpolitikáinkat, mérjük azt, hogy hogyan reagálnak a különböző kérdésekre, és milyen kérések érkeznek be, milyen véleményeket kapunk, úgyhogy agregáltben de magas minőségű válaszokat készítünk elő, például a szubszidiaritási aggályok számos nemzeti parlamenttől beérkeztek, de a sárga kártyás eljárás beindítása nélkül is odafigyelünk ezekre. Elnök úr, amikor legutóbbi alkalommal találkoztunk, kaptam néhány kérdést az ombudsman státuszára vonatkozólag ez a kérdés még mindig a nyitott, tovább dolgozunk rajta. Üdvözöljük a statútumnak a frissítését, és sok minden megtörténhet szakbizottsági szinten. Hogyha a plenáris ülés tiszteletben tartaná a szakbizottsági döntéseket, ez a probléma már megoldódott volna de amikor a tanácsban és a bizottsági kollégáimmal beszéltünk erről a témáról, az világosodott meg számomra, hogy néhány módosítóval kapcsolatban még vannak aggályok, amelyeket az ombudsman új statutumával kapcsolatban a plenárison fogadtak el, de biztos vagyok benne, hogy gyorsan meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. Rázsaló úr, aki a tárgyalócsoportot vezette ezzel az ügyel kapcsolatban, rendelkezésünkre készen állunk mi is a tárgyalásokra, és biztos vagyok benne, hogy konstruktív megközelítéssel megelégedésre okot nyújtó eredményre fogunk jutni hamar. Említette a Right of Inquiry kérdését, elnök úr. Az Európai Bizottságban elismerjük azt, hogy mennyire fontos, hogy a parlament nyomozhasson, ellenőrizhessen a szerződések nyomán a többi intézmény kapcsolatos, a többi intézmény működésével kapcsolatos vizsgálati joga az Európai Parlamentek nagyon fontos jog. A Lisszaboni szerződésnek megfelelően és öt korábbi vizsgálóbizottság is tanúskodik már ennek a működő képességéről ezen politikailag érzékeny, de fontos kérdésben nagyon fontos, hogy előre haladjunk, erre nyitott vagyok, és hogy bevezetőmet lezárja, még röviden reagálnék egy kérdésre, egy kérésre az ön részéről. Elnök úr a bevezetőjében említett valamit még, amire reagálnék. Az Egyesült Királyság és a Brexit. Szeretnék rámutatni, hogy egységben kell dolgozniuk az intézményeinknek és a tagállamoknak. Ez nagyon fontos a volt a kilépési megállapodás során folytatott tárgyalásokban is, illetve most abban is, hogy sikeresen tudjuk kezelni az Egyesült Királyság kilépésének a problémát általánosságban. Ez a téma kulcsfontosságú marad még a közeljövőben, nagyon fontos határidők állnak előttünk, a kilépési folyamatban Michel Barnier, a főtárgyalónk, azt javasolta, hogy hát nagyon ö, szigorú és nagyon ö, sűrű tárgyalási menetrendünk legyen, három hetente fogunk találkozni, és mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb eredmény érdekében. Az ő Egyesült Királyság tárgyalási pozíciójáról kapunk híreket, és ez mindenki számára azt mutatja, hogy nehéz tárgyások elé nézünk, de pozitív szellemiségben fogunk leülni a tárgyalóasztal mellé, remélhetőleg pozitív eredményeket fogunk majd elérni. Még elnök úr kitért a one in one out megközelítésre és az átláthatósági nyilvántartásra is. A one in one outról a jobb jogalkotásról szóló közleményünkben fogunk nyilatkozni, ez áprilisra várható. Természetesen azt tesszük, amit ígértem a meghallgatásomon. El fogjuk kerülni a mechanikus megközelítést. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon fontos szociális jogokat, környezetvédelmi jogszabályokat és rendeleteket fogunk kidobni, hanem arra fogunk összpontosítani, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az administratív terheket, különösen olyan területeken, ahol új javaslat, ahol ez az új javaslat, új jogalkotás meg fog születni. A közös kutatóközponttal és más szakértőkkel is együtt dolgozunk a módszertan kialakításán, hogy láthassuk, hogy hogyan tudjuk majd elérni a céljainkat. És konzultálunk a különböző vizsgáló testületekkel, amelyek ezen területen dolgoznak Európa szerte hogy a legjobb eredményt tudjuk javasolni. És hogy tudjuk csökkenteni az adminisztratív terheket, miközben biztosítjuk a jogalkotásunk magas színvonalát. Ami az átláthatósági nyilvántartást illeti. Emlékszem közös munkánkra kb. 10 évvel ezelőttről, amikor megkezdtük ezzel a témával kapcsolatban a munkát. Nem voltak világos kategóriák, kb. 5000 fél volt, most már több mint 12 ezer szervezetet és egységet fed le ez az átláthatósági nyilvántartás. És tudják, hogy a fő prioritás az elvek tiszteletben tartása minden intézmény részéről, és tudom, hogy ez itt még előrelépésre van szükség, folyamatos tárgyalásokra, és biztosítom önöket, hogy Vera Jórova kollégám elkötelezett, hogy leüljön önökkel, és megtalálja a megoldásokat, amik tovább növelik az átláthatóságot, és hatékonyabbá teszik ezt a nyilvántartást, hogy egészséges, átlátható környezetben tudjunk jogot alkotni. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy felvetette a kérdéseket, és megadta nekem a szót. Biztos vagyok benne, hogy még sokkal több kérdéssel fognak felén fordulni. Köszönöm, köszönöm szépen, Maros. To, to, to start. Azt javaslom, hogy akkor most hallgassuk meg a kérdéseket az egyes frakciók nevében, majd pedig a többi képviselőt, a néppártal kezdjük. Danuta Hübner. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Mindig nagy örömmel látjuk az Európai Bizottságtól a képviselőket, de emlékszem, hogy tavaly és az előző jogalkotókkal nem volt ez egyszerű, úgyhogy nagy örünk, Örülünk annak, hogy ön lelnök, és, és szívesen látogat el hozzánk. Remélem, hogy ez egy alapszabály lesz. A jobb jogalkotással kapcsolatban a három intézmény 2016-ban, amikor a legutóbbi intézményközi megállapodásról tárgyaltunk, nagyon büszke az eredményre, és ami akkor történt, akkor először egy közös, több éves programozást irányoztunk elő. Jó volt az együttműködés az éves munkaprogrammal kapcsolatban a három intézmény között, és aláírjuk a nyilatkozott, és itt ez jól működik, de ami a több éves programozást illeti, tavaly kellett volna ezt elkezdeni a mostani ciklusban, hát az valójában gyakorlatilag tavaly nem működött. Nincsen közös több éves program. Ha a tanácsot hallgatjuk, a közelmúltban mindig Pre-CBU, CBU, Joint Strategy a bizottsággal közösen, de valójában a parlament meg sem jelenik, pedig ez lenne a harmadik intézmény, amely a többéves programozás része. Értem, hogy új nyilatkozaton dolgoznak áprilisra, idén, ha jól tudom. Meg tudná nézni, hogy ez a többéves programozás miért nem indult be? akkor, amikor ezt terveztük? A második kérdésem ebben az összefüggésben ahhoz kapcsolódik, amit szerintem ön is szeretne felvetni a szubszidiaritás révén, a jobb jogalkotás jelentősége és a végrehajtási szint. Mind tagállami szinten, mind bizonyos tagállamokban alacsonyabb szinten is. Hogyha tudna erre reagálni, hogy a végrehajtásra nagyobb figyelmet kívánnak-e szánni, amikor tudjuk, már elhangzott a 2016-os megállapodásban is, hogy nagyon sok a gold plating, amikor EU-s szabályokra hivatkoznak, és a közszolgák egyszerűen csak jobban le akarják védeni magukat, és sokkal összetettebbé teszik a jogi keretet, mint amit a bizottság meghatározott ami nagyon egyszerű, persze a bizottság szintjén, a parlamentnél kevésbé, de aztán mikor már a végrehajtás szintjén vagyunk, akkor ez egyáltalán nem egyszerű, és egyáltalán nem bürokráciamentes. Franz Timmermans munkacsoportja a szubszidiaritás, az arányosság és a hatékonyabb, kevesebből elvek mentén. Mi nem vettünk részt, a parlament nem vett részt ezen munkában, de szeretnénk tudni, hogy ezen munkacsoport eredménye, hiszen ezt a parlamentnek sosem mutatták be, tehát, hogy ezt az eredményt pozitívan értékelik-e a jobb jogalkotási feladat szempontjából. Összegezvén többet tudna mondani nekünk a jobb jogalkotási közleményről, és hogy mik lesznek a fő csapás irányai ennek a nyilatkozatnak. Monika, de Ruiz de Riza képviselő. Gracias, señor vicepresidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, alelnök úr. Köszönöm, alelnök úr, az előadását. Nagyon fontos témákról beszélt. Én most négyre szeretnék kitérni. Elsőként a kezdeményezési jogkérdése. Ha jól értettem, és ha jól értettem, amit von der Leyen asszony mondott ezzel kapcsolatban, a bizottság egy vállalást tesz, arra vonatkozóan, hogy jogalkotási javaslatot tesz minden egyes alkalommal, amikor a parlament a, az EUMS 225-ös cikke alapján ezt kéri. Erről van szó? Semmi másra nincsen szükség, tehát egyszerűen ez egy bizottsági unilaterális nyilatkozat, avagy szükség van valamilyen megállapodásra az intézmények között bármilyen formában. És ugyanígy tudná -e valamilyen gyakorlati példát adni arra, hogy ez a mechanizmus hogyan fog működni? Második kérdés, a vizsgálati jog kérdése. Örülök annak, hogy ön erről beszélt, és örülök annak, hogy elég ambiciózusan fogalmazott. Annál is inkább, mert az előző ciklus során a bizottságnak nem volt pozitív a hozzáállása. Éppen ellenkezőleg hozzájárult ahhoz, hogy ezt a kérdést blokkolják, ezt a kérdést, amely lassan tíz éve nem halad előre, a tanácsal játszott össze a bizottság. Azt szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban részletesebben fogalmazna. Milyen gondolataik, ötleteik vannak a bizottságnál erre vonatkozóan? Szeretnénk, hogyha a bizottság a parlamenttel közösen küzdene azért, hogy felülkerekedjünk a vörös vonalakon, amelyeket a tanács határozott meg, és amelyek szerintünk nem észszerűek ha figyelembe veszük azt a tényt, hogy egyszerűen annyit kérünk, hogy egy már a nemzeti parlamentek szintjén létező eszközt kapjunk, ami a vizsgálati jogot illeti. Úgyhogy nem lenne szabad, hogy ez probléma oka legyen. Egyetértek a szakbizottsági elnök által elmondottakkal. A parlament vizsgálati jogát terjesztjük, és közben a kezdeményezési jogot is. Ezek két hagyományos parlamenti jog. Erről ennyit. A harmadik kérdés, ami az Európai jövőjéről szóló konferenciát illeti. Örülünk annak, hogy a KONT szakbizottság nem ugyanarra a következtetésre jutott, mint egy másik szerv, itt politikai kérdésről van szó, akkor is, hogyha sajnálatos az, hogy az első változattal kapcsolatban nyomást gyakoroltak. Az első verzióban lehetőséget adtak arra, hogy az alapszerződések reformjáról folytassunk vitát. Ezt az első változatot aztán nem vitték tovább. A bizottságnak vezető szerepet kell betöltenie, az elnök és az el, alelnökök, mint ön vezetésével, hiszen önök rendelkeznek szükséges kompetenciával. Nem szabad, hogy a bizottság a tanács dinamikáját vigye tovább a bizottságban. Az, hogy két, három vagy négy biztos ellenez egy mondatot egy ilyen kommunikációs fellépésben, nem szabad, hogy ezen négy biztosnak legyen akkora ereje, hogy utána a következő verzióba ez már ne kerüljön be. És még valamit szeretnék elmondani, szeretném, hogyha ezt végig gondolná. Egy olyan kérdésről van szó, amely inkább a parlamentre és a parlament saját szabályaira vonatkozik, de amelyben szükség van a bizottsággal való együttműködésre. Arról van szó, hogy a bizottság felügyeletével kapcsolatban rendszeresen kellene egyfajta eseményt létrehozni. A briteknél ez a question time, és valami hasonló mechanizmust kellene létrehozni. Spanyolországban ez a kormány kontrollja címen fut. Tehát az Európai Unió végrehajtó hatalmát kellene nekünk tudni felügyelni, és ez az átláthatóság szempontjából rendkívül fontos lenne. A parlament a polgárok által közvetlenül megválasztott szerv, és ön a az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnök, szeretném, hogyha kiállna ezen bizottsági felügyeleti mechanizmus mellett. Elnök, köszönöm. Pascal kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Sefcsovics úr, köszönöm az előadását. Köszönöm, hogy eljött ismét a szakbizottságunkba. Kicsit ö, zavarban vagyok a részletekkel kapcsolatban. Több kérdést hallhattunk. Értem, hogy a jobb jogalkotás keretében lépnünk kell. Lenne egy tágabb kérdésem az intézményközi kérdésekről. Évek óta a mi szakbizottságunk, de a parlament maga is próbál rendkívül erős üzeneteket küldeni a tanács felé, hogy elmozduljanak olyan kérdésekben, amelyek az EU működéséhez, tehát az intézmény közi kérdésekhez kapcsolódnak. A jogalkotási kapcsolataink, a munkakapcsolataink, az átláthatóság tekintetében a polgárok felé Európában. Az az érzésem, de kérem, hogy mondjon ellent, és mondja azt, hogy én tévedek, azzal akkor nagyon megnyugtatna. Az az érzésem, hogy a bizottságnál általában véve nem igazán lelkesek az intézményközi kapcsolatok iránt. És hogy a tanács reakcióit már előre beszámítják, és bizonyos kérdésekben ezért aztán ennek az az eredménye, hogy semmi sem történik. Mégpedig azért, mert egyszerűen nem intézmény közi kapcsolatokról beszélünk. Nagyon sok vitát nem lehet megtartani, nem tarthatunk meg a tanácssal, egyszerűen azért, mert a tanács nem akar ilyen vitát. Azt akarom ezzel mondani, hogy amikor uh, megnézzük az EU jelenlegi helyzetét, és hogy milyen blokkok és blokkolt helyzetek alakultak ki, én nem tudom elképzelni, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencián, amit támogatunk, ne beszéljünk egy közös jövőképről, amelyet a tanács és a bizottság közösen képvisel a javaslatainkkal kapcsolatban. Ezt nem azért mondom, hogy a nagy elvekről és az általánosságokról beszéljek. Ha megnézzük konkrétan a mostani felhatalmazást, hát hol tárgyalunk mi a tanácssal? A bizottság meghatározta a szabályokat, von der Leyen asszony előre meghatározott bizonyos kérdéseket, a parlament elvégezte a munkáját, azóta pedig se kép, se hang. Hogyha ezt a logikát követjük, attól félek, hogy akkor nem sikerül nagyon sok kérdésben előrelépni. Ezért szeretném tudni, és tudom, hogy nehéz erre válaszolni, hogy ha úgy gondoljuk, hogy a helyzet, padhelyzet sok tekintetből, és nem akarom bírálni a nemzeti parlamentek fellépését. Örülök annak, hogy a nemzeti parlamentek, vagy akár regionális parlamentek is hozzászóljanak, fellépjenek. Örülök annak, hogy a civil társadalom, a polgárok részt vesznek. Ez mind jó dolog. De hát azért egyértelmű, hogy a blokk, a blokkolás az a tanács szintjén történik. Ezért szeretném tudni, hogy önnek milyen ötletei vannak. Hogyha a tanács azt mondja, hogy nálunk nincs többség arra, hogy lépjünk, akkor hogyan tudunk mégiscsak lépni? El tudja ezt képzelni, és hogyha igen, hogyan és mikor? Thank you, and Mr. Anemans. No, he doesn't want... Köszönöm szépen. Amans úr, nem, nem. A zöldek nevében ki szeretne hozzászólni, tessék. Igen. Nos, felvetődött ez már. Köszönet hogy a, az Európai Parlamenti Vizsgálat kérdését felvetette, és ugye az ombudsman vonatkozásában még nem vetődött ez fel. A zöldeknek régi téma már az átláthatóság. Itt milyen szerepet kíván felvállalni? Ugye a kollégám sokat beszélt erről, mert őt zavarja ez a kérdés, nem csak a tanácsi blokk miatt, hanem ugye az egyik legnagyobb problémánk, hogy mennyire átlátható a tanács. Itt mit szándékozik tenni? Aztán az Európáról szóló konferencia, és csak takoznék kollégámhoz, Düran úrhoz. Az egyhangúság, illetve a tanácsi többség, ez teljes mértékben megköti a kezünket, és ez veszélyes is. Ezzel gyakorta szembe találom magam. A jogállamoság vonatkozásában Magyarország, Lengyelország miatt. Itt ebben az Európai Unióban ez zsák utcába vezet minket, és főleg most már elhagyott minket egy ország, csak heten, 27-en vagyunk, a másik nem akarja tiszteletbe tartani azt, amit a bíróság mondott, és Lengyelországról van itt szó, teljesen kilép a mi értékrendünkből, úgyhogy nincs meg ez a többség. Nos, Ezekkel a kérdésekkel lehetne foglalkozni az Európa jövőjéről szóló konferencián? Egyáltalán lehet erről beszélni? Magunk között is, de az állampolgárokkal is, hogy ne legyen most egy x valamilyen show ez. Burzsa úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Köszönet biztos úr, hogy eljött hozzánk. Úgy hiszem, hogy a struktúrális dialógus rendkívül fontos. Ez része az egyik legfőbb feladatának, amelyel van der Leyen asszony, elnök asszony megbízta. Látjuk, hogy elkötelezett emellett. És Dominik Rózerezához csatlakozva, a parlament és a szakbizottságok kicsit több kapcsolatot tarthatnának a biztosokkal, mint eddig. Az intalának van egy javaslata, nevezetesen, hogy mondjuk két havonta lehetne egy kérdések óráját tartani, vagy valamilyen vita témát felvetni, ahol a frakciók előre jelezhetnék, hogy mit kívánnak a biztosokkal megvitatni. Nálunk nemzeti és regionális szinten vannak már ilyen tapasztalatok. Itt viszont nagyon nehéz a biztosokkal dialógust folytatni. Azt hiszem, hogy ezzel tényleg valamit kezdenünk kellene, biztosítani azt, hogy struktúráltabb legyen a kapcsolat, több lehetőség a dialógusokra. Nem feltétlenül kell, hogy konfliktus legyen közöttünk, csak hogy megfelelő kapcsolatot tudjunk ápolni egymás között, hogy a parlamentet kicsit jobban bevonják, és közelebbről tudja követni a témákat. Azt gondolom, hogy ez az ön feladata. Ami a szubszidiaritást illeti, egyetértek Filtner asszonynal, és kérem, figyeljen arra, amit Hübner asszony mondott a regionális parlamenti tevékenységgel kapcsolatban. A jogalkotásról, a szövetségi szintekről, ahol felmerül a Lisszaboni nyilatkozat 50-es cikke a szövetségi és a regionális ö, önkormányzatok kérdése, parlamentek önkormányzatok kérdése. Nos, ami az intézményes reformokat illeti, az EU-nak eredményt kell felmutatnia és bizalmat gerjeszteni mi a helyzet a jövőre vonatkozó költségvetéssel. Globálisabban kellene fellépni az EU-nak, ami a, az éghajlatot, a kereskedelmet, a békét, a stabilitást illeti. Tehát mindezeken a területeken. Itt nem kellene semmiféle módosítás az alapszerződésekben. Volna egy kérdésem. Mi a helyzet a képviseleti demokráciával? A Lisszaboni szerződés ezen alapul ugyanis. Nem tudnánk itt valamivel többet tenni? Mert itt van a két képviseleti szint, az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek. Ö, nagyon helyes, hogy legyen dialógus az állampolgárokkal, meghallgassuk őket, ö, lehessenek különböző szervezeti képviseletük, A. Köszönöm szépen. Helmut Scholz. Ja, thank you, Chair. Danke. Ich werde in Deutsch sprechen. Köszönöm, németül fogok hozzászólni. Azt gondolom, és jónak tartom, hogy ön itt van, alelnök úr és az első ciklusban is, ahol legalábbis mi együttműködtünk, jó volt, hogy itt a szakbizottságban volt párbeszéd, és ehhez tudtunk csatlakozni. És azt gondolom, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt. Valójában mindenféle lehetőség az együttműködésre, a párbeszédre a lehető legkedvezőbb módon arról, hogy a szerződéseket hogyan kell végrehajtani, a napi politikában, a parlamentben, a tanácsnál és a tagállamoknál ezt fenn kell tartani, hiszen ez egy ilyen többszintű struktúra az Európai Unióban. Az európai politikát nemzeti és európai szinten ugyanúgy kell végrehajtani, itt nem látok semmilyen ellentmondást. De őszintének kell lennünk. Ha például az Európai jövőjéről szóló konferenciáról beszélünk, amikor a vizsgálati jogról beszélünk a parlamentnél, amikor a jogalkotási jogról beszélünk és megoldásokat keresünk, miért van ilyen sok probléma, ami nem működik? Nincsen újabb párbeszédformára szükségünk, azt kell megnéznünk, hogy mi az, ami nem működik, hol állunk készen arra, hogy amit őszintén megbeszélünk, és amit megvitattunk, hogy azt utána a valóságban végre is hajtsuk. Itt egy alapvető probléma körről van szó, a kapcsolat a parlament és a tanács között. A kérdés, hogy a bizottság ezen nagyon összetett kapcsolatokban hogyan tud konkrétan közvetíteni, és saját kezdeményezésekkel felelősnek lenni. Az lehetetlenség, hogy nyolc évvel később a vizsgálati jogot kérjük, itt ciklusokon túlmenően, és továbbra sem történik semmi. Azt gondolom, hogy akkor a parlament legyen egyértelmű, akkor mi forduljunk az Európai Bírósághoz, hiszen tisztázni kell a kapcsolatokat. Máskülönben ismét, megint csak két-három évig még tárgyalunk, aztán a végén semmilyen módosítás nincsen. És ezt minden területen így megnézhetnénk, hogy a mindennapokban a végrehajtás, a kormányzás nem működik, vagy akadozik. Ezért az Európai jövőjéről szóló konferenciáról is beszélnék. A parlament nagyon messze menő, talán nem eléggé messze menő, de messze menő javaslatokat készített januárban. Most február végénél járunk, és a konferenciát május 9-én akarják megnyitni. Hát mikor akarnak már végre leülni és megnézni, hogy a konkrét előkészületet hogyan szervezzük meg? Hogyan lehet azt elérni, hogy egy polgári agóra több formában létrejöjjön, és ott lehetőséget kapjunk arra, hogy minden résztvevőt meghallgassunk. Hát ez itt a lényeg. Önök ezt hogyan képzelik el? Önök hogyan akarják továbbfejleszteni az európai irányítást? Működőképessé tenni? Milyen elvárásaik vannak? Különben jön itt május 9-e, és a horvát elnökség alatt Dubrovnikban majd összeülünk, és közben a parlament kívánságainak nem tettek eleget. A parlament javaslatát hallgassák meg, és reagáljanak arra hogy ne legyen az a vége, hogy közben aztán megint azt mondjuk a végén, hogy hát ez egy nagyon szép eh, ígéret volt a kedves polgároknak, de nem történt meg az a megújulás az irányítás szintjén, amelyre olyan sürgősen szükségünk lenne. Beszéltünk a Brexitről, beszéltünk arról, hogy az EU struktúráiban a bizalom nem megfelelő, hogy a problémákkal megoldásokat kell keresni. És erre nincsen egyelőre megoldás. Ezért itt sürgősen változásra van szükség. Azt gondolom, hogy közösen kell átgondolni, hogy mit, mit tehetünk mi a következő napokban, hetekben azért, hogy a status quo-tól el tudjunk mozdulni. Ide tartozik az is, hogy most amikor a spitzenkandidát rendszerről, a transnacionális listákról beszélünk, fontos, hogy a polgárokkal párbeszédet folytassunk, és utána lehet ambiciózusan meghatározni, hogy milyen legyen a jövőben a választójog. Azt gondolom, hogy igen, én úgy gondolom, hogy szükség van a transnacionális listákra, a spitzenkandidát rendszerre, de nem lehet utólag azt mondani, hogy meg kell hallgatni valakit, javaslatokat kell készíteni, erről beszélünk, párbeszédet folytatunk, az AFKO sokat foglalkozott ezzel tavaly, véleményeket ö, alakított ki, hogy ezen tárgyalásban mi is részt vesszünk, és hogy a konferenciában ezt felhasználják. De azt gondolom, hogy ezt várják el tőlünk, az AFKO-tól, a parlamenten belül, és ezért azt remélem, hogy az együttműködésünk önnel és a többi biztossal akik ezért illetékesek, felelős lesz és hatékony. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Saibi asszony még itt szerepel a listámon. Jó napot kívánok, biztos úr, jó napot kívánok, biztos asszony, kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Ez az első ülésem itt az AFKO szakbizottságban, hiszen felszabadultak a Brexit után helyek a szakbizottságban, és megragadta a lehetőséget a pártom, a frakcióm, és én csak a, csatlakozhattam a nevünkben. En, elragadtatott vagyok emiatt. Az AFKO szakbizottság szempontjából nagyon fontos, nagyon sürgős demokratizálni az Európai Uniót, sürgető munkánk van tehát, és a másik, hogy láthatóbbá és átláthatóbbá tegyük az állampolgárok számára. Ez a szakbizottság az a hely, ahol ebbe az irányba tovább tudunk mozdulni. Az állampolgároknak szüksége van tudni, hogy mi történik az intézmények, az európai intézmények falai mögött. A bizottság és a parlament jó irányba haladnak, látják, hogy ha már erről beszélünk, a élőben is látható az ülésünk, csak úgy, mint a szakbizottsági üléseink összessége. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor találkozunk például érdekcsoportokkal, és az inter, parlament internetes oldalán regisztrálnunk kell azt, hogy leülünk és találkozunk ezekkel az emberekkel, és ez is át kommunikálja azt, hogy mit csináljuk. Tehát nagyon látható, olvasható, hogy mit csinálunk az állampolgárok számára egy nyitott könyv az életünk. De a bizottság munkája már nem ennyire világos, sőt, sokkal homályosabb, és azt látom, hogy ez a tanács esetében még rosszabb, ott még homályosabb, hogy hogy dolgoznak. Nem lehet tudni, hogy mi zajlik az Európai Tanácson belül. Jönnek-mennek a 27 tagállam állam és kormányfői, de hogy ott mit csinálnak, ki kivel találkozik, arról semmit nem tudunk. És egy kicsit mellékesen szeretném elítélni azt, hogy Franciaország az én országom is rossz példával jár elől, egy olyan reformtervezet volt, amit a tanács benyújtott, és egyetlen tanácshoz benyújtottak a nagyobb átláthatóságra, és az egyetlen eh, állam, ami ezt ellenezte, ez Macron és Franciaország volt. Úgyhogy a zárt ajtók mögötti homályos munkának ő az elsődleges zászló hordozója. Sajnálatos módon. A meghallgatások során a válaszában azt mondta, hogy szoros együttműködésben fogok a nagyobb átláthatóságon dolgozni a tanácssal az egész mandátum időszak alatt, és egy intézményközi megállapodást akarunk a nyilvántart, a, az átláthatósági nyilvántartásról. Az intézményközi bizottság felállításával akarjuk ezt elérni. Hogyan akarnak jobban együttműködni a parlamenttel így, hogy az el, a, ilyen védhetetlen álláspontja van a tanácsnak, és a másik a lobbistákkal kapcsolatban sok kormány teljes mértékben elutasítja azt, hogy elmondja, hogy milyen lobbistákkal találkozzanak, illetve ö, elutasítják ennek az átláthatósági ö, nyilvántartásnak a használatát. Mi a reakciója erre? Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony más nem szerepel a listámon, és hogyha senki más nem akar hozzászólni, akkor engedjék meg, hogy még egy kérdést a listájához hozzátegyek. Látom már, hogy óriási kérdéslista gyűlt itt össze ön előtt. De nagyon örültem annak, hogy hangsúlyozta az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, hogy párbeszédet kell folytatnunk az EU-s állampolgárokkal. Az én értelmezésemben ez nagyon jó dolog kell, hogy legyen, mert akkor nem csak nemzeti vitákat folytatunk, hanem olyan vitát, ami az Európai Uniós állampolgárok különböző országok állampolgárai között is zajlik, és most már biztos ismeri az állampolgári agórákkal kapcsolatos parlamenti javaslatot. Kritikus pont ez a tanácsban is, más kritikus pontok mellett blokkolják tehát ezt. Ezt érdekes lenne tudni, hogy miért, illetve jobb lenne tudni azt is, hogy konkrétan mi a bizottság álláspontja, mert amikor a közleményt elolvastam, az egy kicsit mm, szűkszavú, és most egy intézmény blokkolja a folyamatot, van egy másik, amelyik egy ambiciózus javaslattal állt elő, és most több dinamikára van szükség, hogy valami tényleg történjen. És egész egyszerűen egy egyszerű választ várak arra, hogy ön melyik hajóban evez. Ambiciózus megközelítést akar, vagy olyan párbeszédet folytassunk, mint eddig, ahol nincs valódi visszajelzés, és az állampolgárok azt látják, hogy csak azért vitázunk, mert hogy vitázunk, és nem azért, hogy meghallgassuk őket, az ő véleményüket. Köszönöm. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek a megjegyzésekért, a hozzászólásokért, a kérdésekért és a konstruktív nyomásgyakorlásért, hogy jobban dolgozzunk és több eredményt éljünk el. Azok a kérdésekkel kezdeném, amelyek a jobb jogalkotásra vonatkoznak. Az elején a bevezetőmben is dicsértem azt, hogy milyen jó az az új kommunikációs mód, amit bevezettünk. Nagyon szívélyes és produktív, hogy produktív eszmecseréket folytatunk a szabizottsági elnökökkel és az alelnökökkel. Szerintem ebben a szellemben kellene tovább folytatni a munkát. Tajáni elnök úr azt javasolta, hogy hát talán egy kicsit informálisabb eszmecseréket is hozzátehetnénk ehhez az rendszerhez, hogy jobban látsuk azt, hogy a programok végrehajtásával hogyan állunk. A következő lépés a bizottság részéről az lesz, hogy egy közös nyilatkozatot fogadunk el az idei év prioritásairól, hogy a három intézmény közi megállapodást olyan tudjuk végrehajtani, meghatározzuk a prioritásainkat, hogy melyik javaslatok kerüljenek az asztalra, illetve a múltból ismerítünk olyan javaslatokról, amelyekről, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk tovább dolgozni. Ami a több éves programozást illeti, ezt idén előső alkalommal végeznénk el, Megpróbáltunk végig gondolni, hogy ezt a több éves programozást hogyan tudnánk stratégiai szempontból értékesebbé tenni, ezt a horizont program szerinti gondolkozást, hogy tudjuk átvenni, és hogy tudjuk elképzelni azt, hogy az elkövetkezendő 5, illetve 10 évben hova szeretnénk eljutni. Ezt az első éves jelentéshez kapcsolnám, amin az úgynevezett Foresight Reporthoz kapcsolnám, amit most hoztunk létre. Ezt az új képességet nem csak a szakbizottságon belül hoztuk létre, hanem az Európai Parlamenttel és más intézményekkel is nagyon jó az együttműködés ezzel kapcsolatban. Szeretnénk ilyen jelentéseket évről évre benyújtani majd önöknek, és ezek a az előretekintő jelentések alapját képezheti további eszmecseréknek, illetve a következő évi bizottsági program kialakítását is befolyásolnák. A több éves tervezés tehát, illetve a stratégiai előretekintő jelentések nyomán tudnánk majd javaslatot tenni arra, hogy mi szerepeljen a több éves programidőszakban. Ezt a korábbi formátumot használhatnánk ismét, az elnökök érdekezlete, az alelnökök találkozója, vagy bármilyen más formátum, amit javasolnak, alkalmas lenne arra, hogy ezt megtárgyaljuk. Ami a gold platinget és a jogszabályok végrehajtását illeti, ez egy folyamatos kihívás, egy konkrét jogszabályt nyomon követtem, mert szerettem volna tudni, hogy mennyire komplex a helyzet. Németországról volt szó, ha jól emlékszem, akkor egy jogalkotást 1500 jogszabályban ültettek át. Ez a túlzott átültetésnek, a gold platingnek egy nagyon hát túlzó példája, nem akarunk a felelősségünk alól elkibújni. Amit szeretnénk az, hogy nyomon követést folytatjuk, az Európai Uniós kísérleti platformokat és egyéb platformokat felhasználunk erre. Remélhetőleg ezeket modernizálni tudjuk. Szintén összekapcsolódik mindez az előtekintő jelentésekkel és azt akarjuk, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek a jövő időszakban is érvényesek maradnak. Nagyon gyorsan változik a környezet, a technológiák, az állampolgárok elvárásai. Tehát ebben a környezetben kell olyan jogszabályokat hoznunk, amelyek jövőállóak. Hát nem rendkívül tudományos ez a megközelítés, de szerintem hatékony lenne, a parlamenti képviselőkkel már beszéltünk egyébként erről, hogyha a fővárosokban az önök képviselteit, a mi képviselteinket valahogy össze tudnánk hangolni, és lenne egy korai előrejelző rendszerünk, hogy amikor mondjuk egy száz oldalas jogszabályt, azt látjuk, hogy a Nemzeti Parlament egy 300 oldalas jogszabályban ülteti át, akkor ott nyilván hozzáadtak ahhoz a szöveghez. Tehát ehhez nem kell semmilyen tudományos elemzés, akkor láthatjuk, hogy valamit nem stimmel. És ez a korai előrejelző rendszer segíthetne abban, hogy felvegyük a kapcsolatot a tagállami jogászokkal, és elbeszélgessünk arról, hogy hát itt ez az átültetés egy kicsit túlzásokba kezd esni, gondolkozzunk el azon, hogy hogyan akarják végrehajtani a ennél egyszerűbb módon az Európai Uniós jogszabályt. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a tagállami delegációk aktívabbak legyenek ebben, és tárgyalófelek legyenek abban, hogy az Európai Bizottság intézmények és a tagállamok közötti egyeztetés javuljon. Sokkal komplexebb a kapcsolat, és ezért más jellegű kommunikációra lenne szükség. Kérem, hogy a, tagá- a parlamenti képviselők is használják fel kapcsolataikat arra, és jelezzék felénk azt, hogyha valamilyen átültetés nyilvánvalóan rossz irányba halad, akkor szóljanak, hogy gyakorlati választ tudjunk adni, és megpróbáljuk a túlzott átültetést elkerülni, hiszen ennek nagyon gyakran az a következménye, hogy rossz fényt vett az európai intézményekre, mert az állampolgárok nem tudják, hogy ez a túlzott bürokrácia honnan jön. Azt gondolják, hogy Brüsszel zúdított anyagukra, de nagyon gyakran a nemzeti fővárosok. Timmermans úr mind dolgozott erről vonatkozó kérdésre. Két szóban szeretném összefoglalni a választ. Az aktív szubszidiaritást akarja elérni. Ez azt jelenti, hogy kommunikálunk önökkel, a nemzeti parlamentekkel, a munkánk hatásáról. Nagyon fontos lenne, hogy informálódjunk elég hamar, előkészítsük a terepet a javaslatok előtt, és önök is részt vennének az eszmecserébe már az előkészítő szakaszban, hogy amikor a végterméket elfogadja a kollégium, akkor ne valami teljes mértékben újdonságról legyen szó, hanem valami olyasmiről, amiről, amit már láttak, amihez már hozzá tudtak szólni. Domenekunek azt válaszolnám, hogy még egyszer hangsúlyozom azt az erős politikai elkötelezettséget, amit a bizottság és a bizottsági elnök is többször kinyilatkoztatott, mely szerint szeretnénk továbbfejleszteni együttműködésünket a 225-ös cikk alapján. Azt mondanám, hogy automatikusan tiszteletben fogunk tartani minden saját kezdeményezésű jelentést, akkor nem mondanám az igazságot, hiszen mindjárt az elején látható az, hogy egy kicsit finomítani kell ezt a mechanizmust. Elhangzott az, hogy készen állunk arra, hogy nyomon kövessük a saját kezdeményezésű jelentéseket, a jogalkotási kezdeményezéseket, tiszteletben tartván az aranyosság elvét és a szubszidiaritást is. Persze most egy kicsit túlozni fogok, de a, ha egy saját kezdeményezési jelentés egy olyan témáról érkezik, amit mi már lefettünk, akkor most nem fogjuk elkezdeni előről a munkát. Úgyhogy azt javasolnám, a siker érdekében, az együttműködés siker érdekében ezen a szinten, hogy tényleg nagyon szoros legyen az együttműködés. Valami olyasmit javasolnék, mint mondjuk egy közös bizottság, az adminisztrációink között mondjuk, hogy bőven előre tájékoztassuk egymást arról, hogy milyen tervek vannak, milyen előzetes vélemények alakultak ki arról, hogy milyen kezdeményezéseket kellene létrehozni, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a dolog sikerrel jár, és tényleg politikai kötelezettségeben csapódik le. És amikor egy saját kezdeményezésű jelentésük van, akkor ez egy olyan javaslat legyen, amire mindkét intézmény büszke lehet, és egy új, magas minőségű jogszabály szülessen ennek a munkának a révén. Deveza úr, Solc úr, Sejle asszony és mások is említették, például Bisop asszony a következő témát, ami nem más, mint azok a problémák, amelyek már nagyon régóta előttünk állnak. És azt kérdezik, mit tehetek én annak érdekében, hogy egy kicsit helyes irányba mozdítsam a tanácsot, mi lenne az én megközelítésem. Hát meglepett az is, hogy miközben intézményközi biztos voltam öt éven keresztül, aztán energiaügyekért voltam felelős, és most ismét intézményügyek közi ügyekért vagyok felelős. Ugyanaz az öt, ugyanazok a témák voltak az asztalon, mint öt évvel ezelőtt. Ezért nem volt túl nehéz a meghallgatásom, hiszen ugyanazokból a témákból kérdeztek, amikkel öt évvel ezelőtt is foglalkoztam, de hát sajnálatos, hogy nem történt haladás. Úgyhogy készen állok, hogy felvegyem a kapcsolatot önökkel és a tanácssal is, ezen régóta nyitott kérdések megoldására. Az Európai Bizottság részéről azt mondhatom, hogy az összes elnökséggel fogok ezekről a nyitott kérdésekről beszélni, a trió elnökség minden tagjával, és utána visszatérek ide önökhöz, és utána próbáljunk meg mi együtt egy kompromisszumos javaslatot összehozni. De ha őszinte lehetek, még akkor is, hogyha önöknek sem fog száz százalékig tetszeni, akkor sem fog tetszeni 100%-ig a tanácsnak, tehát azok a kérdések, amelyek 7-8 éve nyitottak, azokat nagyon fontos lenne valahogy lezárni és tovább lépni. Vagy állapodjunk meg abban, hogy annyira különbözik a véleményünk, hogy nagyon nehéz lezárni ezeket az ügyeket, és lehetséges, hogy az egészet el kéne engedni. Hát most nagyon spontánul reagálok, látják, hogy nem is nincsenek itt előttem papírok, de hát azt javasolnám, hogy ha azt gondolják, hogy ez jó ötlet, hogy legyen még egy kísérlet, hallgassuk meg önöket, hallgassuk meg őket, javasoljunk kompromisszumos javaslatokat, és vagy zárjuk le, vagy kezdjük nulláról. Ez lenne a javaslatom, mert különben még az utódom is ugyanezekért a kérdésekért lesz felelős tovább fogjuk görgetni őket. Gondolkozzunk el ezen. Nagyon spontán volt ez az ötletem, ahogy az imént is mondtam, érdeklődéssel hallgatom meg a véleményüket erről, hogy ebbe az irányba tovább haladhatunk-e. Én természetesen készen állnék erre. Dülan úr kérdése néhány héttel ezelőtt a komitológiáról, a delegált jogi aktusokról, a végrehajtási jogi aktusokról egy nagyon jó eszmecserét folytattunk. Ebbe a kategóriába tartozik az önkérdése is. Értem, hogy a blokk, az akadályok egy része azért van ott, mert az elmúlt néhány évben, hát nem tudom, hogy ezt mondjam-e így, hogy nem fejlesztettük, elhanyagoltuk, de hát mondjuk így nem volt elég erőfeszítés az összes fél részéről, arra, hogy több ilyen együttesülés legyen az Európai Parlament és a Tanács között. Lehetséges, hogy konkrét témákban informális módon megpróbálhatnánk így, szondáztatni a különböző érdekelt felek véleményét, hogy megpróbáljuk egymást megérteni, és kidolgozzuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak a további együttműködésre, és aztán meglátjuk, hogy ez hova visz bennünket, hiszen egyetértek önökkel abban, hogy számunkra is néha nagyon nehéz a helyzet, mert a parlament és a tanács között is nagyon gyakran ott áll az akadály, és ez a tanácsi blokk, ez nem jó az egész Európai Unió számára. Aztán az egyhangúság. Illetve jogállamisági kérdés valamint a minősített többségi szavazás, illetve a lengyel jogállamiság kérdése. Két általános ügy, ügyi tanácson vettem részt eddig ezen mandátumom alatt, és eddig volt már vita Lengyelországról és Magyarországról is. Mindkét esetben a vita elég dinamikus volt, és nyilván a téma az asztalon marad. Jórova alelnök azt és Didier Herengers kollégám be fogják vezetni, be, be fogják mutatni az új mechanizmust, ezt a rendszeres e, éves mechanizmust, ami minden tagállamot lefed. És ez új elemeket vonhatna be a tanácsi vitába. Hiszen nem két tagállamról van szó, hanem hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor meg kell nézni, minden tagállamban, hogy a jogállamiság helyzete hogyan alakul, mennyire tartják tiszteletben a jogállamiságot, és akkor ezt a két országot össze tudnánk vetni a többi ország helyzetével, ami új elemeket volna be a vitába. A Burzsóászonynak azt szeretném mondani, hogy azok, akik már korábbiakban is együtt dolgoztak velem az AFKO-ban, akárhányszor meghívnak, mindig eljövök, ha szeretnének más biztost meghívni, egy konkrét téma érdekében, mert elérem, hogy ő is eljöjjön. Úgyhogy nagyon sok múlik az közöttünk létrejövő dinamikától, hogy gondolják végig, milyen gyakran szeretnének tárni, milyen témákat szeretnének megvitatni. Nagy örömmel leszek a fő tárgyaló partnerük, de ha kollégáimhoz konkrét kérdéseik vannak, például az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, vagy az átláthatóságról biztos vagyok benne, hogy Jurova kolléga, másik kollégák is örömmel jönnek, ha konkrét kérdést akarnak feltenni nekik. Elnök asszonyunk nagyon világos volt, szorosan kell együttműködnünk önökkel, és ezt meg is fogjuk tenni. Ami Scholz úr kérdését illeti, Bishop azt tette fel az Európa jövőjéről szóló konferencia témájában. Egyértelműen lehet mondani azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy annyi állampolgárhoz jussunk el, amennyihez csak lehet. Örülünk minden segítségnek ehhez, Az Európai Parlament szorosan nyomon követi ezt a kérdést. Ott van a lehetőségek tára a kapcsolatteremtésre a városházákkal, mindenkivel. És talán kreatívan kell, kreatívan kell majd viselkednünk, amikor az állampolgárokkal találkozunk, akkor talán el kell utaznunk a fővárosokba, az egyetemekre. De egyértelmű az elkötelezettség a részünkről, és aztán ennek lesz még további nyomonkövetése is. Aztán, ami a korábbi konzultációkat illeti, az állampolgárok nem érezték úgy, hogy tiszteletbe tartottuk a véleményüket, mert csak nagyon komplikált szakmai válaszokat kaptak tőlünk, vagy egyáltalán semmit. Azt gondolom, ez elég nagy hiba volt, ezt ki kell javítanunk, és az elkötelezettségünk emellett egyértelmű. Nos, hogy mi lesz az eredmény a konferenciának Európa jövőjéről? Nyilván jogalkotói eredménye is lesz, és nem zárjuk ki azt, hogy esetleg változtatunk az alapszerződésen, de megint csak el kell mondanom a legutóbbi általános tanácsülési tapasztalataink alapján azt tudom mondani, hogy minden tagállam hozzászólt, és csak ketten nem voltak ö, igazán elégedettek az elképzeléssel. Az egyik, mert több hatáskört akart, a másik el akart venni hatásköröket EU-s szintről, és visszautalni a tagállami körbe. Féltünk attól, hogy esetleg egy sikertelen népszavazás ismétlődik majd meg, és talán nem is fogják ezt vonzónak találni az állampolgárok. Tehát azt szeretnénk, hogyha azokról szólna ez, amik nagyon fontosak az állampolgárok számára, azt hiszem a hat prioritás foglalja ezt össze a bizottság részéről, és akik jól értelmezik, és jól értik, hogy hogyan működnek az európai intézmények, mik a hiányosságok, melyek azok a területek, ahol javítani kell az együttműködésünkön, az elkötelezettségünkön. Ott a lehető legtöbb embert szeretnénk elérni, hogy válaszoljunk ezekre a felvetésekre. És ami az önök oldalát illeti, főleg az AFKO részéről, nyilván önök is a helyes irányba próbálnak majd minket terelgetni ennek érdekében hogy legyen folytatása az állampolgárok döntésének. Azzal zárnám ezt a vitát, hogy az első két évben eljutunk a félidőhöz, hogy eredményt mutassunk fel azon a téren, amit az állampolgárok elválnak tőlünk, és hogy abba az irányba menjünk, amerre szeretnének. Sajbi asszony utolsó kérdése az átláthatóságra irányult. Azt gondolom, hogy 100%-ig fair módon járjak el, azt kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy mindkét félnek fejlődnie kell. Mert, ahogy önök is tudják, a bizottság és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat Timmermans úr vezette elődöm, hogy de nincs regisztráció, kapcsolat, az Európai Parlamenttel. Értem, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentnek megvannak az elvárásai, de ha a parlament is ugyanazokat a szabályokat tartaná tisztába, mint amelyek léteznek most a bizottságnál, az sokat segítene. Nagy erőteljes jelzést közvetítene az átláthatóság irányába, és ezen kívül segíteni a tanácsi kapcsolatokat is. Nyilván tudják, hogy az olaszok bejelentették, hogy tiszteletbe tartják a nyilvántartást. A representatives the diplomats would have, I hope that... Nyilvántartást, azt gondolom, hogy ez eléggé pozitív precedens értékű példa, és a tanácsot nyilván arra ösztökéli majd, hogy mozduljon ebbe az irányba. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre sikerült uh, válaszolnom, amit a tisztelt uh, európai parlamenti képviselők feltettek. Elnök. Nagyon köszönöm, alelnök úr. Nagyon sok kérdést kapott, megpróbált válaszolni rájuk. Attól tartok, hogy azért vannak még nyitott kérdések, de lesz még alkalom arra, hogy foglalkozunk ezekkel. Azt láthatják, hogy az itt ülők mennyire elkötelezettek a konferencia mellett, de az átláthatóság mellett is a kezdeményezés joga mellett, stb. stb. Azt gondolom, hogy egyéb napi randi pontunk nincs. Láthatja, hogy mindenki már kész arra, hogy elmenjen. De szeretném bejelenteni azt, hogy a következő ülésünkre március 17-én kerül sor 9-től 12.30-ig, majd 14.30-tól 18.30-ig. Még egyszer nagyon köszönöm és kellemes estét kívánok mindenkinek. Köszönöm.